Eh, colleagues, I'm going to make a start. Um, I know that not everybody's here, but... Nincs még itt mindenki. De mivel két szavazást is meg kell ejtenünk ma, és még egy meghallgatás is lesz, és nem akarom az időt húzni, mert Kunyava asszony időben fog jönni, és neki is időt kell adni, ezért aztán térjünk a tárgyra. Nincs semmi elnöki bejelenteni valóm, a jegyzőkönyveket megkapták, Csak azt akartam megkérdezni Mladenov úrtól, hogyha mondana néhány szót a Bulgáriába kiutazott küldöttség tetteiről, ha beszámolna. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenek előtt a delegációban résztvevő kollégák munkáját, meg a titkárság szervezését. Néhány érdekes látogatásra találkozóra került sor, elsősorban a bolgár parlamentben, az integrációs szakbizottság tagjaival, meg a gazdasági szakbizottság tagjaival, a gazdasági minisztériumban is jártunk, és fogyasztóvédelmi szervezetekkel, meg ö, ö, ipari munkaadói szervezetekkel is találkoztunk, meg Plovdivban is jártunk, ami Szófiát, hogy 101 néhány kilométerre eső nagyváros, ott is megnéztünk egy üzemet, találkoztunk a helyi gazdasági kamara embereivel. Két szélesebb körű, nagyobb hatósugarú kérdés merült fel minden megbeszélés során. Egyik az energiabiztonság, mint jól tudják, Bulgária a, a, az orosz gázválság által leginkább sújtott Európai Uniós tagállam, úgyhogy nagyon sok beszélgetést ért ki a gázhoz való hozzáférés, az atomenergia és általában az ellátás biztonság kérdésére. Másrészt az egyes jogharmonizációs kérdések derogáciát illetően erült fel a fogyasztóvédelmi szeretek szempontjából, hogy tevékenységét nagyon kevéssé finanszírozhatják. Egyesek azt mondták, több finanszírozásra volna szükségük, mások azt mondták, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek sokkal inkább meg kéne ragadják a fenntarthatóság lehetőségeit, az lábon járás lehetőségeit. Néhány hónappal ezelőtt mi is szerveztünk egy meghallgatást a fogyasztóvédelmi szervezetek, az új tagállamban működő, tagállamokban működő szervezetek meghívásával, és egy informális munkacsoportot hoztunk létre, hogy egyfajta ötletbörzét tartsanak arról, hogyan tudnak együttműködni a fogyasztóvédelmi szervezetek egymástól tanulva, a jobb módszertanokat elsajátítva egymástól. Ez a következő ciklusnak is fontos feladata lehet majd, akár az IMCO kebelén belül. A vállalatok, vállalkozók a engedélyezési eljárások nehézkességéről panaszkodtak, ez továbbra is gond számukra, a bolgár vállalatok számára, és egyesek a szolgáltatás irányelv végrehajtásáról is panaszkodtak. Itt a, a főfelelős a gazdasági minisztérium, és a kormány, az állam igazgatás más részei is részt vesznek ebben a végrehajtásban. Azt hiszem, hogy jól sikerült a, a látogatás, azt remélem, hogy minden képviselőtársam nevében mondhatom, hogy jól megismerkedtünk a helyi kihívásokkal, találkoztunk helyi önkormányzatokkal is, megvizsgáltuk, hogyan működnek ezek, különösen a fogyasztóvédelmi kérdésekben, és hogy milyen kihívásokkal néznek szemben, különösen Szófiában és Plovdiban volt alkalmunk az önkormányzati képviselőkkel, emberekkel beszélni. Röviden ennyi volna. Most akkor ezeket majd eh, nyilván folytatjuk ezeket a témákat, és a koordinátorok is jegyzeteljenek, illetve nyilván megtették ezt, eh, és majd ezt figyelembe veszük az új bizottsági struktúra kialakításakor is. Nos, köszönöm. Eh, egy dologgal még foglalkoznunk kell, és remélem ezt gyorsan képesek vagyunk megtenni, a méréstani irányelvek visszavonása, tehát a mérésekkel kapcsolatos irányelvek visszavonása. Kupcsekova asszony van itt a, a tanácstól, ugye? Votopa úr. Köszönöm, elnök asszony. Igen, már látom magát. Nos, röviden a tanács üléséről számolnék be. Két munkacsoport foglalkozik ezzel szakértői szinten, és azt kell mondjam, hogy kicsit zavaros volt a párbeszéd, mert a különböző tagállamoknak különböző preferenciái vannak a különböző irányelvekkel kapcsolatban, nevezetesen, hogy ki mit akar visszavonatni, illetve megsemmisíteni jogszabályokat. Éppen ezért az elnökség a jobb jogalkotási, illetve a technikai harmonizációért felelős atasék ülését fogja összehívni, és remélhetőleg majd a kompromisszum megoldás alapján megoldódik ez a kérdés. E, sőt, már meg is tartottuk ezt az ülést pénteken. A kompromisszumos javaslat e, lényege az, hogy a végrehajtás e, dátumát 2014. január 1-ig toljuk ki, ami egy elég távoli határidőnek tűnik, de ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy a mérőeszközökkel kapcsolatos irányelvet ténylegesen kidolgozzuk addigra, illetve olyan függelékeket építsünk be, amelyek szükségesek az irányelvekbe. Nos, a vita során egyébként ezekről az irányelvekről nem nagyon bizonyosodott be, hogy ezek szükségesek lennének még, és a tagállamok sem azt mondják, hogy a bizottságnak nincs igaza ebben a kérdésben. Ezért is volt zavarba ejtő, vagy zavaros ez, a, ez a, az ülés az ataséi szinten, és a Koreper majd úgy is dönt erről a kérdésről, hogy mely irányelvekre van szükség a jobb jogalkotás keretei között. Tehát így állnak most a dolgok, a tárgyalások, a tanács a végleges álláspontját két-három hét múlva fogja kialakítani. Köszönöm szépen! És mint ahogy ön is mondta, nyilván nagyon zavaros a helyzet, mert egyrészt a tagállamok ők maguk is azt mondják, hogy nem feltétlenül van szükségre, szükség ezekre az irányelvekre, tehát akár vissza is lehetne vonni őket, ugyanakkor módosítani is akarják őket, és ráadásul az egészet elhalasztani. Nem is tudom, hogy hogy lehetne akkor ezt tisztázni. Nos, akkor a koordinátorokhoz visszautaljuk ezt a kérdést, és majd meglátjuk, hogy mi hogyan fogunk hozzáállni ehhez. Nos, elnök asszony, én is csak megerősítem azt, amit a cseh elnökség mondott. Van zavar az ügyben, ott voltunk pénteken mi is az ülésen, és láttuk, hogy a cseh elnökség eh, tényleg a kompromisszumokra törekszik. A bizottság eh, egy eh, nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt mondtuk, hogy elfogadjuk a halasztást, illetve azt, hogy 2011 áprilisáig egy értékelésre kerül sor. A jelenlegi anyagban is szerepel, hogy a bizottság áprilisban tegyen le egy jelentést. Nos, ebben majd azzal fogunk foglalkozni, hogy van-e piaci probléma, tehát jelentkeznek-e problémák a piacon, nem úgy tűnik, hogy lennének, és akkor ezt követően automatikusan visszavonásra kerülnek 2014, 2014 2014-ben ezek eh, a, az irányelvek, tehát eh, ezzel a feltétellel eh, haladunk tovább. A pénteki megállapodás fényében remélhetőleg egy ilyen nyilatkozatot akkor tehetünk mi és a parlamenti ciklus vége előtt egy egyolvasatos megállapodást tudunk elérni. Ugye e, eredetileg arról volt szó, hogy egyszerűsített eljárásban letárgyaljuk ezt az egészet, ha a, tanács, ha a parlament hozzá egyetért ezzel, akkor a dátum halasztásával el lehet fogadni a csomagot. Köszönöm szépen, Géphárt asszony. Aztán a koordinátorok kell döntsenek az eljárásról. Igen, nem akarok hosszú vitát kelteni ebből, de lenne egy kérésem, kérdésem. Egy pár dolog a fülembe jutott, például az irányelv, illetve az abból adódó szabályozás felfüggesztése a teljes harmonizációt kapcsán. Nos, ez felveti annak az agáját, hogyha fel akarjuk függeszteni ezeket a szabályokat, akkor a mérési eljárások nagyon különbözően történnek majd az egyes tagállamokban, és ez megint egyfajta bizonytalanságot kelt Úgyhogy az Európai Bizottság felé fordulnék, és választ kérek erre a kérdésre. Milyen kihatásai lesznek, lehetnek annak, hogyha felfüggesztjük e 8 irányelv hatáját, a belső piacra milyen hatása lesz ennek, és a, a már elért teljes harmonizációt mennyiben sérti majd mindez. Mr. Orson, did you want to answer that? Orson úr, szeretne röviden válaszolni? Igen, röviden. Azt gondoljuk, és benne is a javaslatunkban, hogy nincs konkrét akadály. A jelenlegi nyolc olyan terület, amelyet ez a nyolc irányelv lefed, a nemzetközi standardek alkalmazásáról szól, és elvileg nincs olyan továbbra is érvényesül a kölcsönös elismerése a harmonizációs lépéseknek, és semmiféle gond nincs a legtöbb tagállam, vagy sok tagállam most nem is használja a jelenlegi irányelveket magukat. Bár nagyon kevéssé használja ezeket, úgyhogy úgy gondoljuk, A biztonsági hálóval kapcsolatban azonban elemzésre készen állunk a tagállamoktól befutó jelentések alapján a következő évben, és ha lesz gond, akkor jelentésünkben 2011 közepéig visszatérünk erre javaslatok formájában. De szerintem ez nem fog megtörténni. Ezeket a területeket nemzetközi sztenderdek és a kölcsönösen elismert és elve lefedi éppen eléggé. Ne kezdjünk most vitát. Eléggé homályos, hogy voltak éppen mi is a helyzet e, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért kell a koordinátoroknak eljárás rendi döntést hozni mindenek előtt. Köszönöm és köszönöm, hogy a tanács nevében is tájékoztatok bennünket a helyzetről. Most pedig a következő, a szavazás előtti témánk Harbour úr jelentése az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások tárgyában. A háromoldalú intézményközi megbeszélést az ő értékelésében szeretnénk meghallgatni, hogy mi történt ott. Köszönöm, elnök asszony. Alapvető fontosság, hogy elinduljon a második olvasat eljárása. A háttérről, hogy némi tájékoztást adjak. A formális tanácsi közös álláspont február 19-ig nem alakult ki, és annak érdekében, hogy egyáltalán lehetőség legyen a második olvasatbeli járás lezárására, alapvető fontosság volt számomra, hogy ezt a dokumentumot egy, megkapjam, és, és beleilleszem a saját jelentésembe. Így jártam el tehát. A közös álláspont megkapása, meg készítvétele utáni időszakban több találkozót tartottunk a tanács elnökségébe, beleértve egy a francia elnökség átadását kezdeményező találkozót is, meg, a, meg aztán a cseh elnökséggel is találkoztunk többször. Tekintette a csomag nagyon összetett voltára, ugye arról nincs szó, hogy, hogy leválasztanánk egyes elemeket a csomagról, egy az egyben kell tehát tárgyalnunk. Tratman asszony és Del Castillo úr az ipari szakbizottságban is jelentéseket írta, milyen kell párhuzamosan. Nos, a tanácsi tárgyalások főképpen arra koncentráltak, hogy a jobb jogalkotás irányelv érvényesüljön. Nem volt igazi esélyünk, sem nekem, sem az árnyék előadottnak, akiket meghívtak a három oldalú megbeszélésekre, hogy fenntartsuk, mert megvédjük módosítóinkat a cselnökséggel szemben, és a kompromisszumos javaslatok, szövegjavaslatokkal sem, sem tudtuk előrevinni a tárgyalásokat. Nos, ezt követi majd most a jelentésünk kiadása. A jelentésem tartalma nagy részt abból áll, hogy újra beterjesztettem azokat az elemeket, amelyeket jóvá hagyott tavaly a mi szakbizottságunk, és melyeket nem fogadott, nem építettek bele a közös állásfoglalás, álláspontba. Van néhány olyan kis számú kérdéskör, ahol az árnyék előadókkal egyetértésben némileg javítani igyekeztem a megfogalmazást. Különösen szeretném felhívni a figyelmüket az elektronikus, a magánszféra védelme, az e-privacy vetületeire a kérdésnek. Ez egyik az általános felhasználási védelmi, a másik pedig az e-privacy irányelv, amelyeket ez érint. A másodikban sokkal messzebb állunk a tanács álláspontjáról, különösen az adatsértés, adatfidelem sértésről való tájékoztatás ügyében. Egy pont, ahol előre tudtunk lépni viszont, és szeretném utalni, hogy Álvaro úrral nagyon szorosan tudtam együttműködni, aki az első olvasatban volt a vélemény fogalmazója, és az ő árnyék előadóival is sikerült. Bár mi vagyunk főleg a felelősek ezt szövegért, nagyon észszerűnek és kívánatosnak gondoltam, és önök is biztos értenek ezzel, hogy a szakbizottságunk eh, a, a legvalóságosabb módon megerősített együttműködés folytasson Álvaro úr szakbizottságával. Ő továbbra is támogatott bennünket, mármint Álvaro a három oldalú megbeszéléseken, és egy új javaslat csomagot tudtunk beterjeszteni az adatsértésekről való tájékoztatás ügyében. És köszönöm az Európai Bizottságnak is, hogy segítette a szöveg létrejöttét. A legnagyobb téma, az pedig nem más, mint a, a, a javaslat hatája. Mi azt szerettük volna, hogy ebbe beletartozzanak azon adatok is, melyeket elektronikus hálózatokon átadnak, érzékeny például a, a hiteladatokról vagy, vagy bankszámadatokról szóló információk, ezeket jelenleg kivettük a hatály alól, mert csak a kommunikációs cég által birtokolt adatokra terjed ki jelenleg a, a szabályozás hatája, és nem az ezzel kapcsolatosan más hálózatba átment adatokra, holott arra is ki kéne, hogy terjedjen szerintünk. Aztán még egy pont, amelyre felhívnám a figyelmüket, és amely teljesen újszerű, a általános szolgáltatások meghatározása. Több országban annak lehetőségét vizsgálják, hogy a szélessávú technológiára is kiterjesszék ezen szabályok hatáját. Miközben a bizottság ezen államok mögött kullog, vonatkozó konzultációi alapján látható ez. Azokat nem is fogják lezárni időben, azon időszakban, amelyet ezen a, ez a javaslat előrányoz. Úgyhogy az általános szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet 2010-ig majd meg kell újítani. Több tagállam ugyanakkor némi rugalmasságot szeretne az új szakpolitikák bevezetése érdekében, ezért az új preambulumban a viszonylag szigorú az általános szolgáltásokat meghatározó definíciók helyett, különösen olyanokat ajánlunk, amelyek kiterjeszthetőek a széles sávú szolgáltatásokra. Ez egy teljesen új elem, amely a második olvasóban nem szerepelt, és így módon lehet, hogy nem beterjeszthető, de ha a tanács egyetért velünk, akkor egy kiegészítő elemként fogjuk ezt javasolni. Ez pedig az egyes számú elemként szerepel az új javaslatban. Itt tartunk tehát most, találkozom minden árnyékelődóval holnap, hogy frissítsük a taktikáinkat. Aztán lesz egy tervezett harmad, következő ülés március 4-én a két másik intézménnyel, igyekszünk napirenden tartani ezeket a pontokat. Attól tartok azonban, hogy nem lesz meg az az idő a tárgyaláshoz, amelyre szükség volna. Mégis tovább lépünk, igyekszünk, és a szakbizottságban, ahogy kell, szavazást tartunk, és aztán tovább tárgyalunk, hogy az önök által kért pontokat érvényesíteni tudjuk. Well, thank you very much for that. Köszönöm szépen Harbour úrnak. Azt gondolom, hogy nagyon átfogó információt adott nekünk, és Helyesen tette. A bizottság kapjon szót most, Rutford úr? Rutford úr itt van. Nos, akkor szóljon ő néhány szót, és aztán Tubon úr kap szót. De kérem, fogják rövidre, nem akarnék egy hosszú nagy vitát, mert 3.30-kor el kéne kezdenünk a szavazást. Rodford úr, köszönöm elnök asszony. A bizottság üdvözli Harbour úrnak a munkáját, az első olvasat során, illetve a plenárisig végzett munkáját, szavazásig végzett munkáját, illetve azt is üdvözöljük, hogy a parlament továbbra is második olvasatban kíván megegyezni velünk, amit mi is támogatunk. Az elemek, az általa felvetett dolgok egy jó részét támogatjuk, nem fogok a részletekbe menni, csak arra a két dologra térnék ki, amire ő is hosszabban kitért. Nos, a hatája a magánadatok kikerüléséről való értesítés szabályoknak. Nos, itt azt szeretnénk, hogy a megfelelő jogszabály megfelelő elfogadható módon legyen eh, módosítva. Ami pedig az egyetemes szolgáltatást illeti, vagy általános szolgáltatást illeti, itt eh, a bizottság mindig úgy gondolta, hogy egy teljes körű vitára van szükség, hogyha kicsit igazítunk csak azon, hogy mi is az általános szolgáltatás, akkor az károsan befolyásolja a finanszírozást, illetve a versenyhelyzetet is. Tehát kicsit eh, idegesen reagálunk erre, e, illetve ennek a javaslatnak a kihatásaira, hogyha most kerülne elfogadásra ez a javaslatuk. Köszönöm, Rodford úr. Tubon úr akart beszélni, szólni valamit esetleg az általános vagy egyetemes szolgáltatások kérdésköréhez? Madame... Euh, Csak egy megjegyzésem lenne, elnök asszony. Harbor kolléga az első olvasatot megelőzően már rendkívül átfogó munkát végzett ezzel az irányelvtervezettel kapcsolatban, és az akkori munka ahhoz a kompromisszumhoz vezetett, amelyet ez a szakbizottság majd azt követően a plenáris ülés is elfogadott. Ez a kompromisszum pedig abban áll, hogy meg akarjuk kísérelni valamennyi érdek figyelembevételét. Jobban magam saját részemről el kell, hogy mondjam, hogy valóban fontosnak tartom, hogy az, amit az első olvasatban el tudtunk fol, ö, fogadni, az megmaradjon most a második olvasatban is, legalábbis annak a lényege. Tehát remélem, hogy nem fogunk túl sokat ö, változtatni azon, mint amit akkoriban kompromisszumként elértünk, hiszen ez kiváló volt ez a kompromisszum, ez volt az egyetlen észrevételem. Arbor úr, akkor összevarná a szálagod? Nos, Jacques Toubonhoz csatlakozva, ugye beszélt a kompromisszumokról, azt gondolom, hogy az elnökség és a mi részünkről elég könnyen tudnánk egy jó fogyasztóvédelmi szöveget elfogadni. Azt gondolom, hogy az adatsértések kérdése az az, ahol kreatív eh, megoldásokat eh, keresünk, miközben a tanács és eh, a bizottság az elvárásainkat próbálja lehűteni. Pedig szerintem tudnánk ott is valamit elérni. Nos, azt szeretném kérni, hogy adjanak nekünk elég időt a négy szem közti megbeszélésekre, hogy tényleg eredményt érjünk el. A szakértőink, az asszisztenseink rendelkezésre állnak, és tényleg készen állunk arra, hogy a második olvasatba szavazzunk erről az anyagról. Nos, ehhez minden jót önöknek, mert eh, az egész bizottság számára szempontjából ez egy rendkívül fontos joganyag és nyilvánvalóan támogatjuk az előadók, árnyék előadók munkáját. Március 11-e dél a benyújtási határidő, és 31-én szavazunk, ugye? Nos, ez a menetrend. Gebhard asszony. Március 11-ével egyetértenék, de eddig a szövegeket csak angolul kaptam meg. Nagyon jól lenne tudni, mikor lesz kész a német. Mert hogy ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, elvek miatt sem, hogy csak az angol szöveg alapján dolgozzak, sajnálom. I'm just checking when, when we will have it in... Akkor nézzük meg, hétfőre, 9-ére, március 9-re készen lesznek a fordítások, de ha több mint két napra van szükségük, akkor ezt kitoljuk. Malcolm, még négy napot adjunk? Adjunk négy napot? Még egy, egy munkahét gyakorlatilag, tehát itt egy munkahétről van szó. Nem két napot adunk, hanem egy egész munkahetet. E, nos, e, bizonyára a kollégák sok e, módosítót fognak benyújtani. Én benyújtottam azokat, amelyeket korábban is benyújtottunk, és ráadásul együttműködtem azóta is a, az előadókkal, árnyék előadókkal. Ez a második olvasat mégis nagy munka, különösen a rendelkezésre álló időhöz képest, illetve hát amiatt nagy munka ez, mert az elnökséggel egyelőre még nem tudtunk eredményeket elérni, ami még, ez a munka még előttünk áll. Nos, 31-én szavaznunk kell, mert az, az utolsó ülés. Gephardt asszony elfogadja, hogy egy munkahét áll rendelkezésre remélem, hogy egyáltalán nem kell egyetlen módosítót sem beterjeszteni, mert akkor nem erről van szó, hanem az általános szolgáltatásokról szóló nagyon fontos szöveg, amit szeretnék alaposan átstudírozni német nyelven, anyanyelvemen, mielőtt értékelem, hogy milyen döntést hozok ezzel kapcsolatban. Ezért lenne jó, ha lenne plusz két napunk, mert jól tudjuk, hogy nem csak ezzel a szöveggel kell megbirkóznunk, hanem ezzel párhuzamosan egy csomó más munkánk is van. Okay, so, so can we agree then to... Tudunk afelől egyezni, hogy kell még egy plusz nap, mert hétfőn meg lesznek az anyanyelvi szövegek, és akkor csütörtöket tennénk át, hogy a brüsszeli munkahét rendelkezésre álljon a módosítók kidolgozására. Akkor 12-ére tettük át. Akkor kezdjük el a szavazást. Remélem mindenki itt van. Az első módosító csomag Kamal úr jelentését illeti. Kamal úr, kér szót? Igen, kérek, elnök asszony. Aki itt van, aki itt volt a legutóbbi eszmecserén, biztosan azt a benyomás szerezte, hogy nincs a megalapodásnak alapja, és messze állunk attól. Mégis köszönöm az árnyék előadóknak, a többi frakciótól, meg az asszisztenciának, hogy segítettek az átláthatósági kérdésében különösen dűlőre jutni, és hogy sikerült a, a bizottság javaslatát javítani. És köszönöm az árnyékelődóknak, meg a munkatársaknak a nagyszerű együttműködést. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik, hogy jól sikerült a megállapodás, senki sem kér szót. Mindenkinek itt van a szavazókártyája, mert itt E teremben először szavazunk. Jó lenne, hogyha kártyával tennénk. Elektronikus szavazást tartanák. Mindenkinek itt a kártyája? Right. Mr. Manders. Manders úr. Kell kötelező kártyával szavazni? Mert általában kézzel gyorsabban megy. Igen, igen, de akkor itt, a, itt most új teremben vagyunk, és akkor itt de át kell fésülnünk a termet. E-mailt küldtünk mindenkinek, hogy hozzá a kártyát, próbáljuk meg kézzel, meglátjuk, hogy megy, és ha nehézkes, akkor áttérünk a másik módszerre a kártyákra. Épp ezért kértük e-mailben különöket, hogy hozzák el a kártyáikat mostanra. Kezdjük akkor el. I never said I was going to exclude you. Én nem mondtam, hogy kizárom önt. Azt nem mondtam. Azt mondtam, hogy elkezdjük a szavazást. Kézzel. Ez alatt talán oda telefonálna a irodájába, hogy hozzá valaki a kártyáját. Különben majd külön, ha, ha kártyával szavazunk mégis, akkor önt még külön bele kell majd számolni mindig. Kezdjük el. Hatos módosító Kamál úr részéről mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 34-es mellette. Those against? Ellene tartózkodók, 17 mellette, 10 ellene, senki se tartózkodott, világosan átment. 35 okafogyott, 7-es mellette, ellene tartózkodó, elvedettük. 2-es cikk, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 9 mellett, ellene tartózkodók elvetettük, tízes mellette ellene tartózkodók elvetettük, tizenegyesről szavazunk? Tizenegyes első rész mellette ellene tartózkodók elvetettük, Tizenegyes. nem, 37-es mellette ellene tartózkodók elvetettük, 38 mellette számoljuk. Ellene. Tartózkodók. Elvetett. 13-12 nében. Ezért kértem, hogy hozzák a kártyát, mert hát ilyen szörös szavazások lesznek. Elvetettük úgy, hogy a 11-es harmadik, harmadik részéről szavazunk, nem, kettes részéről. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 4-es cikknél tartunk, 11-es harmadik része mellette ellene tartózkodók elvetettük. 39 mellett ellen tartózkodók előttük nem tudom miért vonják vissza, módosítójukat, ha egyszer beterjesztették, 41 visszavonta, 40-es mellette ellene tartózkodó, elvetettük. Akkor most 42, igen, mellette ellene tartózkodó, elvetettük, 43 mellette ellene tartózkodó, elvetettük. Kamalúr 11-es, 4-es része mellette ellene tartózkodók elvetettük. 44 mellette számoljuk meg. Azt hiszem elfogadtuk. Ellene 15 ellene elvetettük. Négyes cikknél tartunk. Több törlése vonatkozó a 47-es is mellette ellene tartózkodók elvetett, elfogadtuk. 48 et visszavonták. 49 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 50 mellett elfogadtuk. Magasra a kezet, aki mellette van. Ellenben tartózkodok. Elfogadtuk. 5 perre szavazunk? 11-es hatodik része. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 5-ös cikknél tart. 4-es cikk, 11-es 7-es része mellette ellene tartózkodók elvetettük. 51 Newton Dantól mellette, ellene tartozkodók elvetettük, 53 mellette, ellene tartozkodók elvetettük, aztán 11-es, 8-as része Kamarról mellette, ellene tartozkodók elvetettük, 11-es, 9-es része mellette, ellene tartózkodók elvetettük ezt is, 11-es, 10-es része mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 54 Ole Schmidt-től mellette ellene tartózkodók elvetettük 55 Manders mellette ellene tartózkodók elvetettük 56 Newton Dunn mellette ellene tartózkodók elvetettük 57 Newton Dunn-tól mellette számoljuk meg. Ezt meg kell számolni. Ellene tartózkodók, elvetettük. 58-at visszavonták. 59 Hanslik asszony, mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 11-es 11 része Kamáltól mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 11-es, 12-es része mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elvetettük. Egyes számú kompromisszum mellette, ellene tartózkodó, világos, hogy elfogadtuk, akkor minden más a hatodszikre első módosító kiesik, így ugrunk tehát a 13. oldalra, a 6A cikk, négyes bekezdésére szaladunk tovább. 13D dénes mellette, a tartózkodók elvetettük, 109 Schwab mellette, a tartózkodók elvetettük, 110-111 mellett, a tartózkodók elfogadtuk, 114 Schwabtól mellette, a tartózkodók elvetettük, 115 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 117, 118 mellette számoljuk meg 117-118 mellett ki van. Azt hiszem elfogadtuk. Tizenhét mellett ellene ki van. Világos, hogy elfogadtuk. 116. Jörgenze mellette. Elfogadtuk, úgy nézem. Elhát. 119. Tübmon mellette. Számoljuk meg. Tehát föl a kezekkel. ellene. Azt hiszem elfogadtuk. Elfogadtuk 14-13 ellenében. Tartózkodás meg nem volt. 120 Buffon részéről mellette, ellene. Azt hiszem elvetettük. Tartózkodó, elvetettük. 121. Salde Móze mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 14-es Kamaltól mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. 122 Bulfon mellette ellene tartózkodók elvetettük, 123 Bulfontól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es cikknél tartunk. 15 Kamáltól részenként szavazunk az Aldem kérésére. Első rész mellette ellene tartózkodók elvetettük, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elvetettük. 124 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 125 Mandelstól mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 16 Kamaltól mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 127 Harbor mellette, ellene tartózkodók elvetettük, menjünk a preambulumra, 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Mellette ki van még egyszer, 17-es módosító, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító Kamal mellette, ellene tartózkodók elvedettük. Egyes kettes része Kamalató mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 18-as mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 19 Newton Dan mellette. Számoljuk. Magassal ezeket. 19-es számú Newton Dantól a szavazás tárgya. Ellene. So 10 in favor, 18 against. 10-18 ellenében elvetettük. Manders úr mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Kamal úré a hármas rész, mellette ellene tartózkodók elvetettük, 21 mellette elbefogadtuk. Úgy nézem. Jó lett volna, ha van kártyája. Ellene. Elvetettük. 15-12 ellenében. Nem, elfogadtuk. Ugyanebben az arányban. Akkor most a 8-tól 10-ig. Egyes, már negyedik része Kamaltól mellette ellen a tartózkodók elvetettük. Egyes módosító ötös része mellette ellen a tartózkodók. Ezt is elvetettük. 22-es mellette. Nem, arra nem kell szavazni. 12 15-ig. 1-es, 6-os része kaval mellette, ellenet tartózkodók elvetettük. 7-es rész mellette, ellenet tartózkodók elvetettük. 23-ra nem kell szavazni. 1-es, 8-as része Kamalától mellette, ellenet tartózkodók elvetettük. 9-es rész mellette, ellenet tartózkodók, ezt is elvetettük. 24-re nem kell szavazni, egyes módosító tízes része mellette ellene tartózkodók elvetettük, kettes módosító egyes része mellette ellene tartózkodók elvetettük, akkor még kell szavazni ezekre. Kettes módosító második része mellette ellene tartózkodók elvetettük, 25 mellette ellene tartózkodók elvetettük, Kettes módosító hármas része mellette a tartózkodók elvetettük, 26-os Buffon mellette a tartózkodók elvetettük, azt hiszem számoljuk megint a 26-os módosító mellett. Szóval Valószínűleg elfogadtuk. Erre neki van? Tartózkodók. Tizenöt, tizenöt ellenében elvetettük. Ezért jobb kártyával. 27-eset kell szavazni. Hármas Kamaltól. Mellette ellene tartózkodók elvetettük, 28-ra nem kell, 29-re nem kell, 4-es D mellette ellene tartózkodók elvetettük, 30 Schwabtól mellette ellene tartózkodók. Ezt is elvetettük 31 Buffontól mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt is elvetettük. Kamal úr ötös módosítója mellett ellene. Tartózkodók, ezt is elvetettük. 32 Karin Jörgensentől mellette. Számoljuk meg. Ki van mellette tehát? Ellene. Elfogadtuk tartózkodás nem volt. Elfogadtuk tehát. A 37-esre nem, nem szavazunk, úgyhogy az egész véleménytervezetre szavazunk mellette. Ezt számoljuk meg. Jó magasra a mellette szavazatokat. Ellene senki sem tartózkodók. Tizennyolc mellette, tizennégy tartózkodással. Gratulálok Kamal úrnak. Átment. Rendben.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 Um, we're going to go on to the next vote. Do you all have your voting uh, Következő szavazás következik. Uh, mindenkinél itt van a szavazó listája. Ugye van listájuk. Kinek nincs szavazókártyája most? Mindenkinek van szavazókártyája? Kivéve, nos, akkor tegyünk, járjunk el úgy, hogy maga jelzi, hogy hogyan akar szavazni. Szerintem gyorsabb lesz még így is. Wallis asszony hol van? Hol van Wallis asszony? Akkor először megadnám a szót neki, mielőtt elkezdünk szavazni. Thank you very much, Chairman. I mean, I don't think there's very much to be... Azt gondolom, hogy sok mindent nem tudok elmondani, elnök asszony. Szavazásnunk, szavaznunk kell, voltak bizonyos fejlemények a legutóbbi bizottsági ülés óta, nevezetesen a tanács is megkapta a saját jogi szolgálatától a szakvéleményt, mely ugyanazokat az aggályokat tartalmazza, mint amit én itt elmondtam, a kompatibilitással kapcsolatban a belső piaci szabályokkal való komp kompatibilitás szabályaival kapcsolatosan én azt gondolom, hogy jobb lenne a jogi álláspontot figyelembe venni, de tudom azt is, hogy a kollégák között nincs egyetértés. Nos, hát akkor szavazzunk, ennél jobbat nem tehetünk, és majd utána pedig meglátjuk, hogy a plenárison mi történik, illetve még előtte mi történik, de mindenképpen köszönöm a kollégáknak, akik segítettek előkészíteni ezt a szavazást. Seldemőze asszony, van még néhány árnyék előadó, aki beszélni akar, akar, maga is? De röviden. Yes, can I card? Köszönöm szépen, elnök asszony, egészen rövidre fogom. Jó magam is, hallottam a tanács jogi megítéléséről, el kell ismernem, hogy ez nem egy jogi, hanem inkább politikai jellegű csata. A bizottság és mások felfogása az volt, hogy lehetséges egy ilyen tilalom bevezetése. Azt hiszem, hogy most politikai megoldást kell találnunk. Köszönöm. Mr. Manders, you're not a shadow, are you? Manders úr maga nem árnyékelődő, ugye? Nem akarok vitát. Nos, Belgiumban és Hollandiában VTO nem eh, szólt semmit a teljes tilalomra. Nem kezdjük el a jogi vitát. Eh, a tanácsnak van egy jogi véleménye, a parlament is kért ilyet, azt gondolom, hogy a jogi szabályokat, a jogi problémákat meg később tisztázzuk. Most a politikai döntést hozzák meg a frakció álláspontok alapján. Nos, kezdjünk el szavazni. Wallis asszony egyes módosító, szavazásra bocsátom. Szavazással, szavazással fogunk szavazni, és az egy képviselőasszony pedig egyszerűen hozzáadjuk. Nekem jelezze, hogy hogyan akar szavazni, és akkor hozzáadjuk. Is everybody voted, yeah? Okay, close the vote. Zárjuk a szavazást. 7 mellette és 23 ellene. Mindig be fogom számolni az szavazatát nem fogom kihagyni, ne izgulja szét magát. Eh, ezt felutasítottuk. 18-as Valiszasszony. Megnyitom a szavazást. Heten mellette, 24-en ellene, nincs tartózkodás, tehát ezt is elutasítottuk. 82-es itt eh, Saldemuse asszony eh, részenként itt kért, ugye? Igen, részenként itt szeretnék. Először az egész eh, módosítóról szavazunk, utána pedig a non a non szót szeretnénk kivenni belőle. Tehát először a 82-esről szavazunk, teljes szövegről, megnyitom a szavazást. 23 mellette, 24 mellette, 7 ellene, nem fogom kiolvasni, vagy felolvasni a továbbiakban, és aztán a taken out tehát ha azok, akik a nont ki akarják venni a szövegből, ugye? Azok szavaznak igennel. Először a, szavaz, először a módosítóról szavaztunk, ugye? És most pedig kivesszük belőle a non szót, hogyha kivesszük. nem tudtam, nem tudtam erről az egész részenkénti szavazásról. Átment a módosító, átment a módosító. Megszavaztuk. Mit forslag... Akkor Dánul, hogy kicsit világosabb legyen. Tehát az én javaslatom. A egész 82-es elfogadtuk, és most a nem szót vennénk ki ebből, a javaslatom tehát az, hogy vegyük ki a nem szót. Nos, akkor egyelőre a non-commercial exchange szerepel, és most pedig a nont akarja kivenni belőle az angol változatból, illetve a többi nyelvi változatból is, tehát kereskedelmi vagy nem kereskedelmi. E, tehát most gyakorlatilag arról szavazunk, hogy ön ki akarja venni azt, hogy non, akkor megnyitom a szavazást akkor szavaznak igennel, hogyha ki akarják venni azt a szót, hogy non, a non-commercial exchange-ből, és akkor commercial exchange marad. Nos, megvan az eredmény, megvan az eredmény. 22-en mellette és 9-en ellene nincs tartózkodás akkor ez így átment. És aztán az NV13 nem szab kerül szavazásra. 83-as, ugye? Nem, 84-es következik, második cikk. Aki mellette van, megnyitom inkább, legyen géppel. Amendment 84. 82-es. Okay, 84-es, bocsánat. 25 in favor. 25 in favor. 25-en mellette, 6-an ellene, és aztán 86-os, ami NV12 Agri 12-vel felel, meg, felel meg, tehát NV15 Agri 12, megnyitom a szavazást. Huszonkilenc mellette kettő tartózkodás, kettő ellene egy tartózkodás. Agri 13 Megnyitom a szavazást. Ezek közül néhányról tudnánk kézzel is szavazni, mert talán az lenne a gyorsabb. Nos, Agri 13 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Nos, akkor néhány többség nagyon egyértelmű lesz. Szavazzunk kézzel, és hogyha van kétség, akkor géppel 19 mellette ellene ezt elutasítottuk, 20-as mellette ellene ezt is elutasítottuk, akkor megyünk tovább Agri 14 mellette. Számoljuk meg Eh, Agri 14. Nem, szavazzunk géppel, jó? Nem akarok nagyon számolgatni. that's clear. It is clear. It's 22. Ez elég világos. 23 mellette, 9 ellene. Nincs tartózkodás. 88 eh, mellette, ellene. Ezt elfogadtuk. 21D mellette, ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 89 MV16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 23 mellette ellene elutasítottuk. Azt követően jön egy sor módosító a kettes cikkel kapcsolatban, 24, 90, 91, 92, 93, MB17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt követően következik a 94-eshez egy eh, Heidi Rüle és Krista Seldemőze szóbeli módosítója. Látták mellette, ellene elfogadtuk. A 17-es, 16-os kiesnek, eh, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt követően hármas cikknél vagyunk, ugye? 25 mellette ellene. Ezt nézzük meg. Tehát a tiltásokkal kapcsolatban 25-ös módosító. Oh yeah, it is quite clear. Ez elég egyértelműen van utasítva. Amikor föltartották a kezüket, nem látszott ennyire egyértelműnek, de teljes mértékben utasították. 96-os következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt követően van egy konszolidált módosító, erről nem is kell szavaznunk, mert valójában a 96-ost is elfogadtuk. Nos, megváltozott, megváltozott 101, 101 esre szavazunk. Manders úr. Nos, ha a konszolidált módosító... Hozzátehetjük az első cikkben, hogy ugyanazt a megfogalmazást, mint a 13-as preambulum bekezdésben a kiskereskedelmi körben, akkor visszavonom az én módosítómat, és támogatom a konszolidált, az egyeztetett. Rüle és Száldemóze képviselők egyetértenek ezzel? Kérdezi az előadó a elnök. Ki van mellette tehát így? a tartózkodók elfogadtuk. Ezt követően megyünk tovább a 102-es módosító, 102-es, 3-as cikk, 3-as bekezdés, Manders úr mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ezt követően a 103 és a 104 mellette ellene tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 4-es cikk következik. Ki akarta ezt ellenőrizni? A 103-ast ellenőrizni akarják, 103-as, 104-est, jó, semmi baj. Akkor ellenőrizzük, 103, 104 géppel ellenőrizzük. Hát hárman mellette 29-en ellen ez szerintem elég egyértelmű volt. Négyes cikkhez tartozik a egy sormódosító 105, 106, 107, 108 és MV21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt követően a 106-os következik, szerintem. Nem, azt már elfogadtuk. 110-es következik, 110-es a következő. Az 5-ös cikkel kapcsolatban derogációkkal kapcsolatban. Egy sormódosító, egy 110, 111, 112 és MV22 egyszerre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk az ötös, ez az, az többi kiesik, ennek az igazolásokról szóló módosítók mellette ellene elfogadtuk, a hatos cikkhez tartoztak ezek, ezt követően a hetes cikk, labeling and marking, 39, 121, 122, stb. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a nyolcas cikk 124, 125, MB25 mellette ellene tartózkodás, ezt is nyilvánvalóan elfogadtuk. 9-es cikk az Agritól mellette ellene elutasítottuk. A 126, MB26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 11-es cikk, a jelentések 127, 128, MB27, MB28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri nincs, erről nem szavazunk, mert a 127-est elfogadtuk. 129, Agri 25 mellette ellene nem nagyon emelik fel a kiskeze tehát nézzük meg géppel. Nem, most már látom, hogy mellette vannak. Jó, úgy, úgy látszik, hogy többen úgy döntöttek, hogy felemelik a kezüket. Tehát a többség mellette van, akkor ezt elfogadtuk. 130 Ébner úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es cikkhez Agri 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es Wallis mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk, ezt követően 131-132 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es, 27-esről nem szavazunk, Agri 27-ről nem szavazunk. Nos, az egyes függelék 133, 134 és MB 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 135-ös kiesik, a kettes függelék ki, kitöröltük, vagy eltöröltük. 136, 137, 138 and environment. 30 those in mellette ellenő tartaszkodás elfogadtuk. Az összes többi kiesik a kettes függeléknél. Ezt követik a preambulum bekezdések. Van egy új, Rüle asszony, Környezetvédelmi Bizottság, ezek nyelvi különbségek, szavazzunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, MV3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 2 e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ezt követően Agri 4 és Ébner 47-ese, mellette ellene, ezt nézzük meg, jó? Tehát 47-es módosító és Agri 4. Azt gondolom, hogy néhányan máshogy szavaztak. 24 ellene és 8 mellette, tehát ezt így akkor elutasítottuk. Hármas preambulum Agri 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán 48-49 MV 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt követően az 50-es következik, Rüle az mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, ötös módosító Valiszasszony mellette ellene tartaszkodás elutasítva, hatos módosító Valiszasszony mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva, Agri nem, megyünk tovább. 53-as módosítóhoz van egy szóbeli Sheldon Mose Rüle asszonyok megvan a szöveg önöknél mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ugye? Nézzék meg, nézzük meg. Igen, ezt elég egyértelműen elfogadtuk 23 vagy 24 9 ellenében. Ezt követően 7-es Wallis asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8 Wallis asszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt követi 55-ös Rüle asszony MB7 Agri 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt követi 56, 57, 58, 59, MB8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, az MB6-osról is szavaznunk kell, ez egy hozzá adás, csak akkor, hogyha a 11-est elutasítjuk, 11-est elutasítottuk, tehát MB6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás el, utasítva Agri 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 61, 62, 63, 64 és MV 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ezt követően 14-es Wallis asszonytól mellette ellene tartózkodás elutasítva, konszolidált kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ezt követően a 70-es következik a 13-as preambulum bekezdéshez, Valiszasszony mellette ellene tartózkodás elutasítva, ezt követi a 76-os, igen, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg, ellenőrizzük, 71-es Krémer úr, nézzük meg, szerintem egész egyértelműen elfogadtuk. Igen, 22 mellette 10 ellene nincs tartózkodás, elég egyértelműen elfogadtuk. 14-es preambulum 72, 73, 74, MV 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A többi ez kiesik, tehát megyünk a 16-os preambulum bekezdésre, igen. 77, 78 és MV 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt követi a 81-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, és utána ezeket nem szavazunk, ezekről nem szevezünk, ezek agri dolgok, és az egész jelentés tervezetről szavazunk, végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A végső eredmény pedig a módosított állásfoglalás tervezetről 25 mellette 7 tartózkodás, és igen, ebbe már benne van a képviselő asszony és Mathieu asszony ügyrendit akar mondani? Köszönöm. Merci. Est-ce que vous pourriez noter, s'il vous plaît, euh, mon opinion a kisebbségi véleményemet szeretném feljegyeztetni a jegyzőkönyvben ez a jelentéssel kapcsolatban. Yes, that, that's fine, it's not a problem. Rendben van, hogyha ez gond. Én is. Um, well, I think we've noted the minority votes, we've noted... Lesz, legyezzük a kisebbségi szavazatokat, a mellette szóló szavazatokat. Bolis asszony akarja kommentálni, vagy sem? Nem. Elnök asszony, köszönöm, hogy megadta a szót, de jelen pillanatban nem kívánok élni vele. Elnök, köszönöm, köszönöm képviselőtársak. Azok, akik maradnak a meghallgatásra, a biztos asszony szavait akarják hallgatni, azok maradjanak, kérem, aki meg elmegy csendben tegye. Okay, oh, thank you. Thank you very much.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 Okay, um, colleagues, could I ask you to leave? a kollégákat, hogy menjenek el, és kint beszéljenek, akik ezt kívánják. 20 perccel vagyunk a, lemaradva a menetrendünkhöz képest. És tényleg szeretnénk elkezdeni a meghallgatást ne vesszen el ez a lehetőség, a szakértők messziről érkeztek, megérdemlik, hogy megbeszéljük a dolgokat. Én nem is tartanék bevezető beszédet, mert azzal is időt spórolunk. A biztos asszonynak adom meg a szót, hogy vezesse fel ezt a meghallgatást, és ezt követően jönnek a szakértők, majd utána kérdez felelek rész. Biztos asszony, nagyon örülünk, hogy itt van már megint köztünk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos eszmecserére kerül egy sor, amely majd nyilván figyelembe lesz véve, amikor az irányelvet megszövegezik a fogyasztók jogairól. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt képviselők! nagyon örülök annak, hogy ismét itt lehetek és beszélhetek önöknek a fogyasztóvédelem fontos témájáról. McCarthy asszonynak, a koordinátoroknak és az IMCO titkárságának gratulálok eh, a meghallgatás megszerzés, megszervezéséhez, mert eh, igen időszerű. Az eddigi megbeszélések során megértettem, hogy időre van szükségünk. Ez egy rendkívül bonyolult szöveg. A az irányelve felül fogja írni, át fogja írni a következő generációk fogyasztóinak jogait. A javaslatunk lényege az, hogy alacsonyabb árakat, nagyobb választékot élvezhessenek a fogyasztók, miközben a nagyfokú, nagy magas szintű fogyasztóvédelemben részesülnek. Gazdaságilag nehéz időszakokban egészséges piacokra és megfelelő fogyasztóvédelemre van szükség. Az elmúlt öt hónapban nagy vita zajlott a fogyasztójogi irányelvvel kapcsolatban, és én ezt eh, figyelemmel kísértem. Ez eh, nem egy alkú a fogyasztóvédelem és a piac között. Mi ugyanis eh, azt szeretnénk, hogyha mind a 27 tagállamban magas szintű lenne a fogyasztóvédelmi színvonal, ugyanakkor ne becsüljük alá azt, hogy a fogyasztói belső piac mindenkinek az érdeke, ebből mindenki hasznot húz. Azok, akik azt hiszik, hogy az árak nem számítanak, kérem fontolják meg újra azok, akik azt gondolják, hogy a nagyobb választék opcionális, megint csak nem szükséges, feltétlenül szükséges fogyasztók számára, megint csak gondolják meg magukat, és akik azt gondolják, hogy a válság idején a belső piac eh, egy eh, luxus cikk, azok is gondolják meg újra az érveiket. Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy eh, a B2B vagy a nem profit szervezetekkel zajló tranzakciókra kiterjesszék az irányelvet. A tagállamok szabadon szabályozhatják azokat a területeket, amelyek nem tartoznak az irányelv hatája alá. Ez az irányelv nem arra alkalmas, hogy nyakon nélküli telefonhívásokat engedélyez. De minden hatékony eszköz, mint a büntetések, és egyéb a szerződés törlést előrányzó lépések megengedhetőek. Ez az irányelv nem arra kényszeríti a tagállamokat, hogy feladják a jogorvosati eljárásokat a, a hibás termékek esetén, illetve annak jogát feladják, hogy elutasítsák ezen termékeket, Nagy-Britanniában például, vagy a franciaországi, vagy belgiumi esetek esetében. Az irányelv nem kötelezi a tagállamokat arra sem, hogy feladják azokat a jogi garanciákat a szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket élveznek, például az építési szolgáltatások terén, vagy a digitális szolgáltatások terén. Sajnáljuk, hogy a jelenlegi viták nem veszik figyelembe, úgy tűnik, azt, hogy új jelentős fogyasztói jogok adódtak, és a régiek pedig megerősítése kerültek a jogalkotás révén. A fogyasztók jogai tehát javultak, a, a, a, a javak átvétele előtt is már élvezik ezeket a jogokat a fogyasztók, és akkor is ö, büntetést kell kirólni, hogyha nem tájékoztatják a fogyasztót időben, és akkor nem kell kifizetnie azokat a termékeket, amelyekre vonatkozóan nem tájékoztatták eléggé. Ez igaz a távszerződésekre is, és először történt meg, hogy az előre kipipált ö, ö, választások, boxes alapján is lehet büntetés róni. E-mail révén is visszaléphet egy, szolga, egy fogyasztó, vagy sima levél révén is a távszolgatás megrendelése alól, illetve az online szerződésekből ráháruló felelősség egy eBay szerződés alapján például, közölni kell, hogyha valaki kereskedő és nem fogyasztóként, magánemberként terjeszt valamit. Tekintettel arra, hogy egy új uniformális európai fogyasztói jog került elfogadásra, az értékesítés pontján is már lehet érvényesíteni ezeket, csak úgy, mint például a, a légiutas jogok esetében. Rendkívül fontos kérdés számomra, és számítok az önök hozzájárulására a e ponton ehelyt. Egyes aggályok megfogalmazódtak az, az irányelv hatája tekintetében, például a digitális tartalmakat illetően. Tudják, hogy mindent megteszek a digitális fogyasztók érdekei védelmében, keményen dolgozom a területen is. Világos azonban az is, hogy a problémák és a válaszok megragadásához több idő kellett érem. Vissza fogok térni a kérdésre, önök elé is az elkezdkező hónapokban. Önök, az Európai Parlament közvetlenül választott képviselő lévén tudják leginkább érzékelni a fogyasztók igazi igényeit független attól, hogy hol élnek és hol vásárolnak ezek a fogyasztók. Miután önöket sokukkal találkoztam meg, fogyasztói szervezetekkel, szakértői csoportokkal, tagállami hatóságok képviselével, beláttam, hogy egyes tagállamokban érthető és jogosult, jogos aggályok merülnek fel a kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatban. A legfontosabbak ezek közül az én értelmezésemben az, hogy a a két éves garancia időszak elég hosszú el A hat hónapos igazolási, a kiskereskedőkre vonatkozó igazolási határidő elégségese Védi a fogyasztókat? Vajon a jogorvoslási eljárások sorrendje a javasolt irányelvben megfelelő-e? Vajon nem kellene több szerződéses feltételt a melléketek fekete listájára tenni? Szívesen dolgozom önökkel együtt a kérdések tisztázásában. Lehet, hogy bizonyos fogyasztói jogokat tovább kell erősítenünk. Az irányelv most az önök kezében van, és biztos vagyok abban, hogy a kulcsfontosságú pontokon megtalálják a megfelelő egyensúlyt, a fogyasztók legjobb védelme és a még működőképes szabályok, a vállalatok működését lehetővé tevő szabályok között. Azonban nem vagyok hajlandó elvi engedményeket tenni azon alapjogokat illetően, amelyeket minden vállalatra és minden európai fogyasztóra vonatkoztatni kell. Független attól, hogy boltban vásárol valaki, vagy pedig számítógépen vásárol. Sosem volt időszerűbb, mint most a hatékony piacok működésének biztosítása. Stabilitást kell biztosítanunk, és ez szüksége van a gazdaságnak, és erre mennekünk is a gazdaság stabilitására. Ott is úgy kell megvásárolni tudni a fogyasztónak megfelelő áron a terméket, meg a szolgáltatást, ahol és amikor akarja. Most a gazdasági válság időszakában ami feladatunk, hogy újraépítsük a fogyasztói bizalmat, és helyreállítsuk az egészséges piacot. Ehhez szigorú szabályokra és szigorú jogorvoslati eljárásokra van szükség, meg a szabályok betartására. Jobban harmonizált, jobban koordinált szabályok hozzájárulnak a betarthatóságra, és foglalkoznak azok gondjaival, akik még elég szerencsések az, ahhoz, hogy állásokkal bírjanak, és legyen elkölthető jövedelmük. Ugyanakkor a jövedelmek, elkölthető jövedelmek csökkennek, csökkenőben vannak. Tehát, ha volt, ha, ha valaha is fontos volt az, hogy a fogyasztó jól tudja, hogy az, amit megvásárol, megfelelő időben érkezik, és a megfelelő igényeit szolgálja, hát akkor az most jött el az idő. És most jött el az ideje annak, hogy az európai jogalkotó ebb garanciát szolgáltassa is. A, azok, akik ha nem vásárolunk senkit senkitől, és nem adunk el senkinek semmit, akkor ez jó a vártnál is mélyebb lesz, és még súlyosabb hatásokkal jár. Ezért kell nyitva tartanunk a kereskedelem ajtait, ha nem sikerül, akkor kiszorulunk magunk is a kereskedelemből Európaként. De egységes fogyasztói jogokat kell biztosítanunk Európa szerte, amely aztán új munkahelyek teremtéséhez is elvezethet bennünket. Remélem, hogy most arra megismertek már engem, és tudják, hogy én valóban, valóban meghallgatom aggájaikat, és reagálok a bírálatokra is. Remélem, hogy mindannyian ö, nyílt szelleműen fogják átvizsgálni ezeket a javaslatokat Európa érdekében, és biztosak lehetnek ebben, hogy a bizottság nyitva áll a konstruktív javaslatok előtt, amelyben azok tényleges adatokon alapulnak. Hiszek abban, hogy a lehető legjobb színvonalú fogyasztóvédelem és az egységes szabályozás kéz a kézben járhat csak, és bízom abban, hogy a tanácsal és a parlamenttel folytatott tárgyalások a 21. században a fogyasztókat megillető jogok biztosítását ilyen eredményezik majd. Ezért szeretnék együtt dolgozni önökkel, és itt is maradok a megalkotás végéig, meghallgatom az önök aggájait, gondolatait, és mindenkinek nagyon konstruktív, gyümölcsöző munkát kívánok a téren. Köszönöm. Thank you. Thank you, Commissioner. So I think you... Köszönöm, biztos asszony. Meg azt hiszem, hogy megfelelő hangütést adott a téma tárgyalásához. Nem akarom elvenni a szakértőktől, meg a kollégáktól a szót, úgyhogy én sem ragadom magamhoz hosszan a szót. Úgyhogy vágjunk a dolog közepébe. a határon átnyúló vásárlás és árus és értékesítés tapasztalatai az első szekció címe. Jutta Grückmann, a Kéli Fogyasztói Központ fog beszélni a gyakorlati problémákról. Jó tudjuk, Kürkman asszony, hogy az ön központjának is nagy támogatója a mi szakbizottságunk. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, valamint azért a lehetőségért, hogy a gyakorlati tapasztalatokról beszélhessek ezen a területen. Ez az Európai Fogyasztóvédelmi Központ mindennapi munkáját érinti. Egészen röviden két rövid megjegyzés ez a központtal kapcsolatban. Remélem, hogy van olyan, valamennyien es, ismerek minket, de ha nem, akkor röviden bemutatnám a tevékenységünket. Nos, az Európai Fogyasztóvédelmi Központok az Európai Bizottság hálózata, mely 2005-ben létesült, és különösen az a feladata, hogy a fogyasztókat a problémás kérdéseknél és jogi vitáknál a belső piacon segítsük. Különösen, hogy megoldásokat találjunk, mégpedig peren eljárások keretében az ilyen problémákra. 29 központ van minden egyes tagállamban, valamint Norvégiában és Izlandon is. A Kéli központ a franciaországi, valamint a németországi fogyasztóvédelmi központnak is otthont ad. A következő szlájdot kérném. Még néhány számot is szeretnék bemutatni. 2007-es évben a hálózatban 25 ezer panasszal foglalkoztunk, és 22 ezer információs kérdést dolgoztunk fel, 2008-ban pedig 28 ezer ilyen ö, panasszal és 26 ezer keresettel, eljárással, kélben dolgoztuk fel ezen esetek egy negyedét, és különösen azokat az eseteket, amelyeknél az Európai Fogyasztóvédelmi Központok szinte ügyvédként tevékenykednek a peren kívüli területen, tehát az Európai Fogyasztóvédelmi Központok megkeressik a vállalatokat, és megpróbálnak peren kívüli megoldást találni ezekben az esetekben, amely nagy százalékban sikerül is ezekben az esetekben. A következő diát kérném. Az esetek kétharmada, amelyet a Németországi Fogyasztóvédelmi Központ kezel, szerződésekre vonatkozik az elektronikus kereskedelem területén, tehát az interneten, és valamennyi eset 17 kel távértékesítési eset tehát érint. Előfordult a házi értékesítés esetei is kb. 1%-ban. A fő panasz okok különbözőek, de különösen a szerződések egyes feltételei jelentenek problémát, a szállítás, tehát hogy vagy nem történik meg a szállítás, a kifizetett és megrendelt szállítás, áru esetében, vagy pedig téves szállítás történik, akár például 23%-ban, 22%-ban lépnek fel problémák a termékkel kapcsolatban, tehát a, szav, a jótállási problémákról van itt szó. Vannak aztán olyan esetek is, amelyekkel kapcsolatban nem tudok számadatot megnevezni, amelyek a különböző jogi helyzetből adódnak az egyes tagállamokban. Ezen esetekben van egy bizonyos százalék arány, amelyről nem tudok most beszámolni, ezt még értékelnünk kell amelyek, amely esetek tehát a különböző fogyasztóvédelmi jogon alapulnak, és vannak olyan problémák is, amelyek az általános kötelmi jog különbözőségeiből adódnak. Egyes esetekben a közösségi jogot ö, jogtalanul érvényesítik, valamint van olyan, vannak olyan esetek is, amikor a vállalatok nem ismerik el a közösségi jogot ezen a területen. Ezzel kapcsolatban nincsenek számadataink, talán jó lenne az esetéke, eseteinket erre vonatkozóan átvizsgálni, hogy mely esetek milyen arányban fordulnak elő ezeken a területeken. Három pontot emelnék ki tapasztalataink alapján. A fogyasztók szemre felmerül az a probléma, hogy a nagyvállalatok gyakran megtagadják a határokon átnyúló szállítást, és az már ott kezdődik, hogy különböző címkékkel, különböző hivatkozásokkal, különböző kiszerelésben árusítják a termékeket, gyakran megtagadják a távértékesítést egy másik országba, tehát határokon átnyúló értékesítést megtagadják a nagyvállalatok. A második megjegyzés, a fogyasztók, ez a nagy tapasztalatunk, nemzeti jogaikat, jogrendszeréket nem ismerik részletesen, ez volt a kiinduló pont, a megközelítés a bizottság javaslatánál, tehát a jogi széttöredezettség valószínűleg egy akadályt jelent ezen a területen a belső piac alkalmazásában, ezt meg kell szüntetni, tehát a fogyasztóknak maguknak is ismerniük kell jogaikat, és ezek az ismeretek most még eléggé csekélyek. Van egy minimális védelem EU szinten, általában a vállalat joga érvényesül a határokon átnyúló értékesítés esetén tapasztalataink alapján, tehát fennáll a határokon átnyúló távértékesítés esetében az, az ilyenfajta szolgáltatás megtagadása, egy nagy ár összevetési tanulmásra megállapítottuk, hogy egy nagy vállalat Németországban szinte ugyanazt a katalógust, ami a francia lányvállalatnál is van, ott a hivatkozási számok is mások voltak, és az árak úgy szintén, és így felmerül gyanú, hogy egy ilyen esetben nem a különböző jogalappal van probléma Franciaországban, illetve Németországban, hanem egyéb problémák merülnek fel, és azt is ö, tapasztaltuk, hogy a KKV-k is problémákkal néznek szembe, hiszen nem tudják, hogy egy adott esetben, egy adott tagállamban melyik jogot kell alkalmazni, milyen szabályokat kell tiszteletben, ta, tiszteletben tartaniuk, és ebből is problémák adódnak. Az, hogy a fogyasztók miért nem nagyon profitálnak a belső piacból, és ennek az okai egyrészt a jogalkalmazásra kapcsolatos aggodalmak, aztán a fogyasztók gyakran a helyi kereskedőket ismerik, akik komolynak, megbízhatónak bizonyultak, és nyilvánvaló, hogy a nyelvi problémák miatt is felmerülnek problémák. Németországban ott van még a fenntarthatóság szempontja, tehát az, hogy, az, hogy a vevők regionális termékeket, vagy a regionális kiskereskedőt akarják támogatni, ezért vásárolnak regionális termékeket. A nagyvállalatoknál pedig abból indulunk ki, ez a tapasztalatunk, hogy a belső piacra szembeni tartózkodás oka a különböző áralakítási lehetőségek a különböző országokban. A KKV-k esetében pedig gyakran nincsen lehetőség arra, mivel nincsen saját jogi osztályuk, hogy a piacokat elemezzék, és éppen ezért nehezen tudják felbecsülni a piacokat, és nehezen ismerik meg kötelezettségeiket, illetve lehetőségeiket. Az irányelvjavaslat kihatásaival kapcsolatban elmondanám, hogy véleményünk szerint a célzott teljes körű harmonizáció, és ehelyütt még egyszer köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottság irányában, hogy egy egyszerű szabályrendszerre irányuló javaslatot terjesztett be, és ez a belső piac alkalmazásának nagyon jól tenne a fogyasztók és a vállalatok vonatkozásában egyaránt, amennyiben jogbiztonságot teremtene bizonyos területek vonatkozásában, akik, amely területek jelenleg problémákkal néznek szembe, mégpedig itt vannak a különböző definíciók, illetve ennek problémája, különböző terminusok problémája, a határidők meghatározása, számításának meghatározása, bizonytalanságok, az alkalmazandó jog vonatkozásában ez nagyon nagy probléma, különösen a kkv számára végezetül. A nemzeti bíróságok általi jogalkal, jogalkalmazás, amely szintén különbözik. Volt már szó a fogyasztóvédelmi szint csökkenéséről is. Azt hiszem, hogy itt nagyon jól kell mérlegelni minden egyes esetben, minden egyes szabályozást meg kell vizsgálni erre vonatkozólag, hogy inkább a minimális harmonizációnak kell lennie a célnak, vagy pedig a teljes körű harmonizációnak, még pedig magas szinten. A fogyasztóvédelmi szint jelentős csökkentése, amelyről mindig szó esik, véleményünk szerint a fogyasztók bizalmát megingatná, munkánkból, különösen ebben az évben, az európai választások fényében csak annyit mondhatok, hogy a fogyasztóvédelmi jog ideális arra célra, hogy a polgárok felé az EU rendkívül pozitív imázsát közvetítsük hiszen itt vannak ezek a közhelyek, hogy az Európai Bizottság csak az uborkák, a hajlás szögét szabályozza. No most itt a fogyasztóvédelmi jog valóban ideális lenne erre a célra, és éppen Németországban a közösségi jogi előírások a fogyasztóvédelem rendkívül magas szintjét hozták létre. Növekedett a védelm szintje különböző országokban, és ez érezhető, kézzelfogható kihatásra, kihatással van a polgárokra, a fogyasztókra. Éppen ezért a lehetős, lehetséges üzenetek között, mely szerint az EU csökkenti az egyes tagállamokban a fogyasztóvédelmi szintet. Nos, ezeket a fajta üzeneteket el kellene kerülni. Másodszorban pedig nagyon kellene figyelnünk arra, hogyha az az üzenet, hogy az EU harmonizálja a fogyasztóvédelmi jogot, mégpedig azonos szinten minden országban, akkor nagyon kell figyelmünk arra, hogy a fogyasztók valóban jól is értsék ezt az üzenetet. Hiszen ők nem tudnak a fogyasztóvédelmi jog és az általános kötelmi jog között különbséget tenni, tehát, hogy azt mondjuk a fogyasztóknak, hogy ugyanazokkal a jogokkal bírnak mindenhol az Unióban, és aztán egy vita robban ki, amely a kötelmi jogra vonatkozik. Nos, ezt a fogyasztóknak nem lehet elmagyarázni, éppen ezért egy nagy csalódást eredményezne ez a fogyasztók körében. Ez azonban egy olyan dolog, amelyet nagyon gondosan kell mérlegelni, mert a belső piac jobb kiaknázása, az előnyeinek jobb érzékelése valóban fontos a fogyasztók számára. Éppen ezért szabályokra van szükség, és a teljes körű harmonizáció kihatásait kell mérlegelni, valamint azt, hogy az mely szabályok használnak a belső piacnak a fogyasztók, illetve a vállalatok szemszögéből, ez véleményünk szerint nagyon fontos, hiszen így módon egy kiegyensúlyozott rendszer tudunk kialakítani, és az valamennyünket arra ösztönözhet majd, hogy egy világos, következetes üzenetet közvetítsünk a fogyasztók irányába, amely az EU elképzelését a fogyasztóvédelem területén valóban tükrözi. Köszönöm. Um, Köszönöm. Nem szeretném, hogyha mindenki nagyon hosszasan beszélne. Carlos Almarez kap most szót, aki gyakorlati problémákról beszél, amit a vállalkozásoknak, amikkel a vállalkozások szembesülnek, amikor határon átnyúló tranzakciókat kötnek. Nem megyek bele abba, hogy mindenkinek felolvassam a CV-jét, az életrajzát. Általában azt kell mondjam, hogy tényleg nagyon jó szakértőket hívtunk, de sporolni kell az idővel. Köszönöm. Először is köszönöm McCarthy asszonynak és a szervezőknek, hogy a Business Europe-ot is meghívták ide. Három dologra szeretnék kitérni az előadásomban. Az első az, hogy az üzleti szféra úgy véli, hogy EU cselekvésre van itt szükség, illetve konstruktív, informatív vitára, erre már kitért az előző hozzászóló is, és utána pedig konkrét megjegyzéseket tennék a javaslat tartalmára vonatkozóan. Senki nem mondja azt, hogy optimálisan működne a belső piac. Van egy sor olyan dolog, ami befolyásolja a határon átnyúló kereskedelmet, administratív formalitások, nyelvi problémák, adózásbeli különbségek, kulturális különbségek, személyes választások. Nos, azonban ez nagyon gyakran akadályokat jelent a kereskedelem előtt. A szabályozási kötelezettségek rendkívül fontosak. Nagyon nagyok a különbségek, amelyek léteznek az egyes tagállamok között, és ezek a különbségek nagyon nehézé teszik a vállalkozások számára, hogy külföldön tevékenykedjenek. Itt gyakorlatilag jogkövetési költségekről, jogbizonytalanságról van szó. Ezt az előző előadó is hangsúlyozta. A vállalatok, különösen a KKV-k gyakran nem engedhetik meg maguknak, hogy határon átnyúló alkuk üzleteket kössenek, ugyanakkor a fogyasztók is félnek az ilyesmitől, mégis ez bizonytalanságot, a kisebb választási lehetőséget eredményez. Úgy gondoljuk, hogy az egységes piac megerősítése szükséges. Azt szeretnénk, hogyha megerősítenék eh, a belső piacot, és végrehajtanák a jobb jogalkotási eh, tervet, eh, illetve megszüntetnék a B2C tranzakciókban a nemzeti különbségeket egyfajta bizt, fogyasztóvédelmi standardot bevezetve Európában azt gondoljuk, hogy a harmonizáció mellett számos érv hozható fel, és éppen ezért támogatjuk a harmonizációs igyek, törekvéseket. Ugyanakkor elismerjük azt is, hogy ez a vita nem lesz egyértelmű, mert a sokféleség felszámolása a fogyasztóvédelmi területen különösen nehéz. Ugyanakkor erre a vitára mégis szükség van, szükség a jelenlegi gazdasági válság közepette. Mielőtt a javaslat érdemi részével foglalkoznék, hadd mondjam el, hogy mennyire fontos egy jól informált vita a különböző érdekelt felek között, hogy mindenki számára jó legyen a vita kimenetele. Mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyeken, különösen a nemzeti döntéshozók csak eh, belső eh, a hazai piacra való tekintettel vizsgálják ezt a javaslatot. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogyha a nemzeti eh, hozzáállás, nemzeti szemszögből való vizsgálat nem megfelelő. Azt javasolnánk, hogy a teljes harmonizáció kihatásairól megfelelő információt hozzanak nyilvánosságra. Bizonyos részeit tisztázzák a javaslatnak. Kunyeva asszony már kitért egyes dolgokra, de azt gondolom, hogy sokkal több felvilágosításra van szükség, mely szolgáltatások tartoznak az irányelv hatája alá, melyek a hatásai a teljes harmonizálásnak, mi mindennek a polgárjogi következménye, tehát ezekről kell gondolkoznunk. Illetve, hogy hogy érez össze ez a joganyag a már létező EU szintű joganyaggal, az elkereskedelmi szabályokkal, rendelettel, illetve a Róma egy rendelettel. Nos, a vitára azért is van szükség, mert mindannyian az európai érdekeket keressük. Csomagként tekintünk erre a javaslatra, és nem kívánjuk fenntartani a nemzeti státuszkvót, a, nem kívánunk visszalépni. Ami a javaslat lényegét illeti, három dologra hívnám itt fel a figyelmet, ezek legfontosabbak számunkra. Az első a teljes harmonizáció jelentősége, egy tiszta, világos, kiegyenlített piacot szeretnénk létrehozni, és éppen ezért felszólítjuk a tanácsot és a parlamentet, hogy ne vizezze fel a jelenleg létező javaslatot. Ami a harmonizálandó területeket illeti, úgy gondoljuk, hogy a javaslat már most is lefed egy sor olyan területet, amely fontos a vállalkozások számára, tartalmazza a definíciókat, a fogyasztói elállás jogát, az EU szinten egy elállási formol nyomtatvány, illetve hogy mikor teljesül a szerződés, mikor tekinthető teljesültnek a szerződés. Emellett a jótállásról is szól vannak azonban olyan dolgok, amelyeket nem kellene harmonizálni. Az információ átadás hiányának jogi következményei, illetve egyéb garanciális elemek, ahol szerintünk nem kell kitérni európai jellegű harmonizálásra. A fogyasztóvédelem szintje még egy fontos dolog. Természetesen tudjuk, hogy magas szintű fogyasztóvédelmi biztonságot kell teljesíteni. A kihívás az, hogy egy olyan fogyasztóvédelmi színvonalonban állapodjunk meg, amely elfogadható egész Európában. Amikor a megfelelő színvonalról, fogyasztóvédelmi szintről beszélünk, ne válasszuk se a legtörékenyebbet, se a legszigorúbbat. A fogyasztóvédelem szintje bizonyítékokon kell, hogy eldőljön, illetve megfelelő konzultáció után a fogyasztó jogai alatt értsük a fogyasztó kötelességeit is. Tehát itt elvárjuk azt, hogy megfelelő eh, bizonyítékokat kapjunk, hogy miért pont ilyen szintű védelmet tart jónak a jogalkotó. És végezetül az EU és a nemzeti jogalkotókat, valamint a többi érdekelt felett konstruktív, pragmatikus vitára szólítom fel, hogy mindenki nyerjen, és hogy élvezhessük az egységes piac hozzáadott értékeit, és mi magunk is támog, folytatjuk az aktív vitát. Gyorsan haladjunk tovább. Karl Obeldevinszer, a Zsombulon Egyetem részéről a következő hozzászólónk, aki néhány elemét mutatja be annak a javaslatnak, amely a garancia és a vissza, a áru visszaadási jog köréből merítetett. köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim, uraim! Elsősorban köszönetet szeretnék mondani a parlament képviselőinek, hogy kifejtettem véleményet ezzel a fontos szöveggel kapcsolatban, amely fontos az európai katalmi jog szempontjából. Én az aki kommunitár csoport tagja vagyok, és az általános hivatkozási kerettel foglalkozunk. Jogi szakértőként szeretnék most önök előtt szólni még néhány pontot emelnék ki. Egy részletesebb jelentést írásban már benyújtottam. Ez az irányelvjavaslat egy nagyon fontos szöveg, hiszen ez egy horizontális szöveg az általános hivatkozási keret vonatkozásában. Ez egy ezzel kapcsolatban nagyon fontos fordulóponthoz érkeztünk, és ezt az esélyt nem szabad eljátszanunk. Az Európai Bizottság és Parlament már kifejezésre jutatta azon szándékát, hogy következetességet javas, valósítson meg a közösségi jogban, tehát ennek a szövegnek teljesítenie kell vele szemben támasztott elvárásokat. Először a horizontális megközelítésmódot szeretném üdvözölni, hiszen ez az egyetlen lehetőség, hogy következetességet és észszerűséget érünk el ezen a területen. Az irányelv alkalmazási területe sok nehézséget vet fel. Ez egy valós horizontális elegű irányelv, melynek alkalmazási területe korlátozott. A harmadik cikk meglehetősen ö, bonyolult, amikor a végrehajtásról van szó, de nem ez előadásom tárgya. Bátorító a megközelítés mód, de a szövegtartalma még nem felel meg az elvárásoknak. Három fontos, kritikus megjegyzést szeretnék kifejezni. Először is az általános pontatlanságokat emelném ki a kulcsfogalmakkal kapcsolatban, amelyek a szöveg alkalmazási ter, területét lenne hivatva pontosan körülírni, ez a második fejezet. Mindez a fogyasztóvédelem alacsonyabb szintjehez vezethet, és harmadsorban a teljes harmonizáció az első két ö, kritikus pont hatásait megsorog, megsokszorozhatja. Nos, a kulcsfogalmakkal kapcsolatban a lényegi probléma abban áll, hogy totális harmonizáció van előirányozva, és az alkalmazási területre is vonatkozik ez, hiszen ö, a fogalmaknak nagyon pontosaknak kellene lenniük, de sajnos nem ez a helyzet. Az egyik legproblematikusabb fogalom éppen az értékesítést, az adásvételt illeti, hiszen itt az értékesítés fogalmából kiindulva lehet a konformitás garanciájának fogalmát is meghatározni. A második cikk ezt a fogalmat értékesítésként határozza meg. Van egy olyan szabályozás, mely szerint az értékesítés a vegyes szerződésekre is érvényes, az újdonság a korábbi irányelvhez képest. A 9944-es irányelvre vonatkozóan, amely ö, szerint a szolgáltatás és az áru egyaránt az adásvételi szerződés tárgyát képezhetik. Ez tehát pontatlan. Nincs hivatkozás a tulajdon átadására vonatkozóan. És itt felvetődik a kérdés, hogy az alkalmazási terület vonatkozhat tehát az a szolgáltatásokra, a bérleti szerződésre, vagy akár a kölcsönzésre, na az értékesítés csak árukra irányul, és mindezt az egyes tagállamokban nem szabály ezek egyformán. A totális harmonizáció területén ez a fogalom alapvető jelentőségű. Most tehát meg kell az Európai Bíróság döntését, hogy tisztázzuk, mi értendő a möblő korporel fogalom alatt. Itt egy olyan közösségi jog keletkezhet az áruk területén, amelyet nem tart mindenki kívánatosnak. Nos, a pontatlanságokon túlmenően van egy további kritikus pont is, amely a fogyasztóvédelem alacsonyabb szintjére vonatkozik sok tagállamban. Hogyha a harmonizáció egy minimális mértéket érne el, akkor ennek az alacsony védelemnek nem, lesz, nem lenne kihatása, de a totális harmonizáció esetében ez problematikus. Itt az értékesítés és a visszaélése kapcsolatos rendelkezések adnak két példát. A megfelelési garancia esetében a totális harmonizáció nem teszi lehetővé, hogy létrejöjjön a fogyasztóvédelem magasabb szintje, amennyiben a nemzeti rendszerek magasabb védelmet kínálnának, vagy a jótárási garancia határidejére is utalhatok, amely általában két év, egy kiinduló ponttól, tehát attól az időponttól, amikor megtörténik a kockázat átszállása. Tehát amikor a vásárló a vásárolt áru birtokába jut. Az alacsonyabb védelmi szint annak lehetetlenségéből adódik, hogyha most elfogadnák ezt a szöveget, akkor tudunk kell, hogy a nemzeti jogrendszerek nagyobb védelmet kínálnak, és ez a nehézség ma úgy kerül szabályozásra, hogy a nemzeti jogra lehet ö, ö, hivatkozni a megfelelősi garancia esetében, de holnap ez már a teljes körű harmonizáció miatt nem lesz lehetséges. Még egy második példa az értékesítés és az alacsony fogyasztóvédelmi szint tárgyában az, az, e, a hiba kiavításának hierarchiája. Itt nincs szabad döntés, hogy az, a vevő kártérítésre vagy másik árura tart uh, igényt. A nemzeti jog itt jobb lehetőségeket uh, biztosít, tehát az általános harmonizáció ahhoz vezethet, hogy egy uh, szakmai felhasználót jobban védenek majd ezek a rendelkezések, mint egy uh, fogyasztót, egy és mindez ahhoz vezet, hogy a tisztességtelen feltételek is alkalmazásra kerülhetnek, ahol is listák alakultak ki, amelyek helyesek. Itt a cél az, hogy a jogelőrásokat a tagállamokban harmonizáljuk, de ezek a listák zárt listák, éppen ezért nem lesz lehetséges a tagállamok számára, hogy olyan záradékokat vagy feltételeket is bevegyenek ezekbe a listákba, amelyeket visszaélésnek tekintenek. Sok tagállam már készített ilyen fekete listákat, nagyon részletes listákat, és valószínűleg lehetetlen lesz valamennyi ilyen listát bevetetni a közösségi jogba hiszen nem minden tagállamban vannak egyforma az eredékok a visszaélés ellen, így tehát ezek a listák konszenzus eredményei lesznek, és ennek eredményeképpen sok tagállamban alacsonyabb lesz a fogyasztóvédelem szintje. A legtöbb kritika a jelenlegi szöveggel kapcsolatban nem bírna nagy kihatással, hogyha nem a teljes harmonizációra törekednénk. Végezetül még az általános harmonizációval kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem ez a fordulat az európai fogyasztóvédelmi jog területén nem csupán veszélyes, hanem illuzórikus is, hiszen a totális harmonizáció horizontális módon kerül majd alkalmazásra. Tehát pontos meghatározásokra van szükség, hogy az alkalmazási területet pontosan körülhatároljuk, hiszen ez döntő jelentőségű lesz. És ez a pontosság szinte lehetetlen, hogyha horizontális módon járunk el közösségi szinten. Ez kockázatos és veszélyes, hiszen a nemzeti jogrendszerek destabilizálódhatnak ezáltal, és ez ahhoz vezethet, hogy egy merev jog alakul ki, amely nem igazítható ki megfelelően a totális harmonizáció egységesíti a jogot, ahelyett, hogy rugalmas alkalmazását tennenek lehetővé, és elkerüli majd a magas szintű fogyasztóvédelmet. Bizonytalan, hogy az egységesített jog lehetővé teszi a jobb határokon átnyúló kereskedelmet. Ez ahhoz vezet, hogy a fogyasztók nem fognak határokon átnyúló módon vásárolni, hiszen nem ismerik az idevágó szabályokat. Ha lesz egy ilyen harmonizáció, akkor valószínűleg több lesz a vitás eset is, és az előzetes döntéshozatalra vonatkozó kérelem úgy szintén, a bíróságoknak még több munkájuk lesz, és még több lesz a pontatlanság. Hogyha a totális harmonizációt megtartjuk, akkor két fontos igényt kell tekintetbe venni. Az alkalmazási területnek nagyon korlátozatnak kell lennie, például a visszaadási határidőket, az ellenási határidőt illetően és a magas szintű fogyasztóvédelmet illetően. Ez az irányelv már régóta kívánatos egyesek által, ez egy esély az európai kötelmi jog számára, és azt az esélyt nem szabad eljátszanunk. Köszönöm a figyelmet. Rendben. Azt hiszem nagyon fontos gondolattal végződött mert hogy megoldásokat kell kerestünk, nem problémákat elsősorban. Win úr, tovább segítene bennünket a jogalkotás rögös útján tanácsaival? Köszönöm, elnök asszony. Az elején hadd mondjam el, hogy a Eurocommerce és az általak képviselt konzorcium ezen javaslat fő irányát támogatja. És az összefüggés rendszer határozza meg megjegyzéseimet. A Eurocommerce pozíciója abból a gondolatból ered, hogy egy nagy európai teljesen működő egységes piac a fogyasztók védelmét használja, használt szolgálja, és ez további aspiráción kell legyen. Ha a piac résztvevők bíznak egymásban és jogaikban, akkor jobban tudják teljesíteni a fogyasztók igényeit, és jobb versenyre képesek. A jelenlegi gazdasági klíma és is nagyon fontos, hogy lássuk a fényt az alagút végén. Nagyon fontos hozzájárulás ez, ez, ez, ez a javaslat e cél eléréséhez, ezért fontos, hogy egy kiegyensúlyozott arányos javaslat maradjon. A fő üzenetünk az, először is a Eurocommerce támogatja a teljes harmonizációt, mert ez a legjobb módja a vállalatok és a fogyasztók partneri viszonya létrehozásának. Nem konkrét változásokat kérnénk, hanem a teljes harmonizáció célját és az, az átláthatóság, a költségcsökkentés, a piac egyszerűsítése a cél. Egy kiegyensúlyozott gyakorlati csomagotra kell törekednünk, és csomagban kell felfognunk ezeket a szabályokat. Harmadsorban a e-commerce nem szeretné a fogyasztóvédelem súlyának csökkentését, és szerintünk nem is csökkenti ez a csomag a fogyasztók védelmét. És nagyon sok vállalat továbbra is ő túl is teljesíthet. Tehát a vonatkozó jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket is teremthet. És bár ez a szabályozás némileg, némi változást hoz, nem feltétlenül puhítja fel a védelmet. A Eurocommerce nyitva áll a konstruktív felülvizsgálata felett, bármilyen arányos javaslatot megszívelünk, mérlegelünk a fogyasztók vagy a tagállamok részéről a teljes organizáció alapján, ha, áll, ha az áll. Fontos, hogy realisták legyünk az árak, költségek tekintetében. Ötöcsőbben a Eurocommerce véleménye szerint a hat, tervezett hatály nagyjából helyén való, Fontos, hogy teljes mértékben alkalmazásra kerüljön, ne csak részben. Tudom, hogy, hogy sok más iparág is szeretne az irányát hatály alá kerülni. Hatodsorban a Eurocommerce néhány változást kér majd ott, ahol nem teljesen elégedett, például a különleges szállítási díjak visszafizetése tekintetében. Az egységes piac működéséhez két dolog kell, egyrészt vállalatok, amelyek határon átnyúló módon kívánnak kereskedni, másrészt olyan fogyasztók, akik bíznak a vállalatok határon átnyúló szolgáltatásaiban. Ahogy ehhez persze a fogyasztók ö, bizalma szükséges. A vállalatoknak voltak bizonyos fenntartásai a szabályozással semben, azonban a jelenlegi javaslat szerintünk nem ad tápat ilyen a gályoknak. A vállalatoknak azonban szüksége van arra, hogy a szerződéses jogok és a fogyasztóvédelem megengedje a határon át tehát a határon átnyúló kereskedés pontosan olyan szabályok szerint alakuljon, mint a, a határon belüli. Ez két módon érhető el. Egyrészt a belső piaci klauzula révén, másrészt a teljes harmonizáció révén. A kettő közül csak a teljes harmonizáció tartja teljesen tiszteletben a vonatkozó szabályokat, hanem ez azt is jelenti, hogy a fogyasztók saját jogszabályokra támaszkodhatnak, és mivel a vállalatok saját jogszabály, hazai jogszabályok alapján kereskedhetnek, ezért világosabban ismerik saját kötelezettségeiket, és a költség megtakarítás lehet a döntő abban, hogy egy vállalat eldönti, hogy határon átnyúló módon kereskedik-e vagy sem. A Eurocommerce tehát nagyban támogatja az irányelv teljes harmonizációját, és ha működőképes lesz, már pedig szerintünk az lesz, akkor a szerződéses feltételekben is tartalmazni kell ezeket. A Eurocommerce úgy gondolja, hogy az irányelv hatája nagyjából hely, helyén való. Szívesen támogatnánk az irányelv elveit, új módon, hogy a szolgáltatásokat teljes mértékben lefedje, és ne a garanciák hiányában fedje le. De azért látjuk, hogy a szolgáltatások terén a jogorvoslat más, mint a termékek esetében. Tehát az illeért szolgáltatások esetében a fogyasztó joggal él bizonyos fenntartások. A digitális szolgáltatások ugyanakkor nagyon összetettek, ezért ugyanakkor nem volna szerencsés, ha egy simán kiterjesztenék ezekre az irányelv hatáját, tudni, hogy sajátságos szabályozásra van szükség, vagy ebben az irányban, vagy máshol a digitális szolgáltatásokra. Agályosnak tartjuk azt, hogyha a hatály nem világos, a törvényekben nem értelmezhető. Például Nagy-Britanniában, ahogy a biztos asszony is mondotta, a garanciát kizárjuk e hatály alól, akkor a súlyos aggályokat kell. Nevezetesen a teljes harmonizáció előnyeit nem biztos, hogy élvezhetjük akkor. Fontos, hogy a hatályba belekerüljön az összes alkalmazható jogorvoslat, egységes, koherens szabályrendszert alkotva. A teljes harmonizáció támogatása tekintetében a legfontosabb elem annak szintje, Eurocommerce támogatja az irányelvek mindegy kiegyensúlyozott csomagot. Úgy gondoljuk, hogy az irányelv megfelelő egyensúlyt teremt az elvállalatok és a fogyasztók, a kötelezettségek és a ö, jogok között. Persze mindennek költsége van, végsősorban azt a fogyasztó fizeti meg. A választások és az egyensúlyok azonban fenn kell maradjanak. A kiegyensúlyozott csomag célja, tehát nem a legmagasabb szintű védelem kell legyen, hanem egy olyan magas szintű védelem, amely gyakorlatban alkalmazható, és amely kiegyensúlyozza a fogyasztók és a vállalatok érdekei között a helyzetet. Szerintük ez a megfelelő lépés. Szeretnénk, ha a fogyasztók kiegészítő védelme tekintetében látnánk, hogy ez pótlagos terheket róhat a vállalatra, azonban ezek elfogadhatók, hogy a csomag egészében érvényesülnek. Ugyanakkor a vállalatok védelmére is gondolnunk kell, például, hogy a termékek a visszafizetés után visszavehetők legyenek, vagy ha nem megfelelően. Tehát ezek, ez a védelem a 14 napos visszavonás kiterjesztését, kibővítését követelnék meg. a csomag mind a két elem együvé tartozik. Ha az egyiket újra szabályozunk, a másikat is újra kell gondolnunk. A bizonyítás jogának visszafordítása hat hónapon belül ennek a módosítása alásná ezt az egyensúlyt. Szerintem a két éves időszak elég hosszú időszak, bár Nagy-Britanniában hat éves ez a garancia periódus. Érdekes lenne ezt is megvizsgálni. A Eurocommerce nem szeretné csökkenteni a fogyasztóvédelem szintjét semmilyen jelentős módon, a fogyasztók sem fogadnák ezt el, és a mi célunk is az, hogy ez a védelem magas szintű maradjon az egységes piacon belül. Ha azonban az egységes piacot működni akarjuk látni, akkor nem lehet külön-külön fogyasztóvédelmi jogokat bevezetni az egyes tagállamokban de fontosabb az, hogy nem, nem az, hogy minden úgy maradjon, ahogy most, hanem az, hogy a fogyasztót megvédjük a visszaélésektől, méltányos szabályok alapján megfelelő jogorvosa történjen, hogyha visszaélés történik. Ez egy egységes megközelítés keretében lehet érvényesíteni. Azt szeret, megkérdeznénk a fogyasztót, arra kérnénk a fogyasztót, hogy legyen különbség, legyenek különbséget a fogyasztószint védelemének csökkentése, illetve változások között. Szerintünk a fogyasztók és a vállalatok ugyanazon az oldalon vannak, nem versenytársak, hanem együttműködők felek vagyunk. Ezért sok vállalat a, a jogi követelményeken túli garanciákat is vállal. Például a, a, a termék visszadása során visszaadja annak árát bármilyen bármennyire idő is telt el. Tehát, ha egy tagállamban is változik a jogszabály, sok esetben önkéntes módon többet vállalnak ennél a retail vállalatok, hogyha a fogyasztók ezt kívánják. A Eurocommerce szívesen megtárgyal bármilyen kérdést az érintett fogyasztókkal, például a hibás áru árának visszatérítése ügyében, hogyha az időben jelzi a vásárló a vásárlás után. A teljes harmonizáció érdekében a Eurocommerce nagyon sok tagvállalata, például a BRC is szívesen látná az irányelvben azt a jogot, hogy a 14 napon belül a fogyasztó teljes árvisszatérítést kapjon. Tehát joggal mondhatjuk, hogy figyelembe vesszük a fogyasztók aggájait. Aztán hozzátenném azt is, hogy a Eurocommerce látja a szállítási, javak, a szállítási díj visszatérítésének fontosságát, különösen, hogyha nem szokásos szállításról van szó, mert a költsége magasabb a normálosnál. A fontos, hogy bizonyos javakat nem visszatérítőnek szabályozunk meg, mert sose lehet újra használni azokat, ha a vagyasztó visszaküldte. A kivételek között racionális különbségeket kell tennünk. A garancia a szolgáltatási szerződésben külön kell szerepeljem részletes, lebont, részletes lebontásban tájékoztatva a fogyasztatot. Végül hat hangsúlyozom, hogy a irányelvet, mint csomagot támogatjuk. Ha a teljes harmonizáció alapján áll, egyszerűsíti a jogszabályokat, ezért javítja az e belső piac működését, és úgy a fogyasztók, mint a vállalatok javát szolgálja, hiszen a legnagyobb cél, hogy a fogyasztó és a vállalat egy oldalon álljon. Köszönöm. Köszönöm. Monika Goyens következik, aki egy európai fogyasztóvédelmi szervezetet képvisel, és aki alternatív megközelítést fog talán majd adni. Köszönöm. A BEUK nevében én is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek nem csak azt, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, hanem hogy hosszasan foglalkoznak ezzel az anyaggal. És nem csak azért mondom, mert udvarias vagyok, hanem azért, mert tényleg örülünk, hogy sok időt szánnak erre a nagyon fontos anyagra. Emellett Kunyeva asszony által elmondottak megnyugtatnak engem, abban a vonatkozásban, hogy a bizottság a fejleményeket is figyelembe veszi majd, és tisztázásokat fog bevezetni a szövegbe, amennyiben ez szükséges. Emellett a Business Europe és a Eurocommerce képviselőit is örömmel hallgattam, amikor azt mondták, hogy hajlandóak együttműködni. Hát akkor üljünk le és nézzük meg. Nos, nagyon rövid a hozzászólási idő, éppen ezért a részletekbe igazán nem tudok belemenni, de azt hangsúly, hogy hagy hangsúlyozom rögtön az elején, hogy mi is készen állunk arra, hogy bármikor, bármilyen részletkérdésben tárgyaljunk, most viszont általánosságokban fogok beszélni. Először is hadd hívjam fel a figyelmet egy nagyon fontos elemére az anyagnak, nevezetesen arra, hogy úgy hívják, hogy fogyasztóvédelmi irányelv. Noha ugye általában az e-commerce-ről, az e-kereskedelemről eh, van szó, eh, a tanulmányok is erről szólnak, ugyanakkor mégis ez egy fogyasztóvédelmi tanulmány, eh, bocsánat, jogszabálytervezet, amely gyakorlatilag igaz arra is, hogyha valaki egy könyvesboltban vásárol könyvet, illetve hogyha egy internetes portáról vagy lapról rendel. Tehát ez azokra az emberekre is igaz, akik soha nem vásárolnának az interneten, csak normális boltokban vásárolnak. De egyébként az internetes kereskedelem 80-90%-a is problémamentes, egyszerű kereskedelmi tranzakció. E, visszatérünk tehát az alapvető kérdéshez, hogy miről is van szó, milyen védelmi szintre van szükség akkor, amikor egy adásvételi szerződést köt a fogyasztó. Mi hiszünk abban, hogy az egész EU-ra kiterjedő jogszabálynak kell lennie, amely közös problémákra, a hasonló problémákra hasonló megoldást nyújt. Ugyanakkor ez a joganyag legyen modern és progresszív, és a legjobb gyakorlatot vegye figyelembe. Tehát vizsgáljuk meg, hogy mi létezik a különböző tagállamokban jelenleg. Mi hiszünk a belső piacban, és hiszünk abban, hogy a közös piac, az egységes piac képes arra, tehát azzal a potenciálra rendelkezik, hogy nagyobb jólétet biztosítson. Ugyanakkor a Sanko által kiadott scoreboardra e, utalnék, amely azt mondja, hogy az energiapiacok, illetve a bankpiacok, a pénzügyi piacok vonatkozásában, ahol megígérték, hogy az integráció után a fogyasztó majd jobban jár, nos, e, a scoreboard is mutatja, hogy ezek a jótétemények még nem érkeztek el fogyasztó még nem élvezi ezeket. Nos, amikor tehát egy fogyasztóvédelmi anyagot fogadunk el, akkor induljunk ki a fogyasztók elvárásaiból, ne az elkereskedelmi elvárásokból, vagy belső piaci elvárásokból. Tehát azt szeretnénk, hogyha ne hangsúlyozzunk, ne fektessünk túl nagy hangsúlyt arra, hogy a teljes harmonizáció önmagában majd nagyobb fogyasztóvédelmet eredményez, mert erre nincs bizonyíték, hogy ez feltétlenül jobb fogyasztóvédelmet eredményezne. Három javaslatot tennénk, és ezt már mondták a korábbi hozzászólók is. Először is tisztázásra van szükség arra, abban a vonatkozásban, hogy mik lesznek a hatásai ennek az irányelvnek a fogyasztók mindennapi életére arra gondolok, hogy további magyarázatokra van szükség. Hogyan illeszkedik az általános polgári jogba, illetve a kötelmi jogba a jelenlegi fogyasztóvédelmi szabályozás, illetve a most javasolt fogyasztóvédelmi szabályozás jogbiztonságot szeretnénk, győzzenek meg, hogy ez biztosítható ez nem csak a fogyasztóknak fontos, hanem a kereskedőknek is. Tudjuk, hogy mik lesznek a hatásai ennek az irányelvnek. Mert hogyha a, valahol illeszteni kell az általános kötelmi joghoz a, ezt az irányelvet, akkor ott már is fragmentáció lesz, mert a kötelmi jogi szabályok eltérnek országról országra. Nos, másik dolog pedig az, hogy elemezni kell azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyeket vissza kell vonni, hatályon kell, kívül kell helyezni ahhoz, hogy ez az irányelv működhessen. Ezt egyelőre nem tette le senki az asztalra, mint javaslatot, és én azt gondolom, hogy az imkónak fel kellene szólítani a bizottságot arra, hogy sokkal részletesebb elemzést készítsen arról, hogy milyen nemzeti jogszabályokat kell hatályon kívül helyezni. Ez már is növelné a bizalmunkat ebbe a, az új jogszabálytervezetbe. A második javaslat a döntéshozók felé az az, hogy kérem, a jövőre is készítsék már fel ezt a javaslatot. Persze nagyon nehéz a jövőre felkészíteni egy javaslatot, mert nem tudjuk, hogy eh, mit hoz a jövő a technológiában, vagy a kereskedők kreativitása mit hoz eh, a technológia alkalmazásában. De itt valójában eh, ez önmagában nem lehet érv amellett, hogy ne tegyünk semmit. Vannak mégis olyan megoldások, amelyet már a kutatók, a tudósok azonosítottak, és amelyeket integrálni lehetne ezekbe a rendelkezésekbe. Adok, adok egy nagyon egyszerű példát. A digitális világban van egy olyan probléma, ami amivel szembesülnek a fogyasztók, az interoperabilitás, a digitális termékek interoperabilitásának kérdése. Ez egy korlátozás gyakorlatilag. Miért nem adjuk hozzá ahhoz a listához, amelyeket meg kell osztani, az információt, amelyeket meg kell osztani a szerződés aláírása előtt, tehát hogyha a vásárló egy digitális terméket akar vásárolni, akkor kapjon tájékoztatást arról, hogy a termék interoperabilitása milyen korlátozás alá esik. Tehát tudja a fogyasztó azt, hogy milyen hardverrel, milyen szoftverrel, milyen programmal működik ez a digitális termék és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a digitális termék fogalmát már önmagában elég nehéz meghatározni. De vannak megoldási javaslatok, és itt hívnám fel a döntéshozók figyelmét arra, hogy tegye, tegye a digitális világot fogyasztóbaráttá. A következő dolog, amire kitérnék, az a minimum harmonizáció, maximum harmonizáció, vagyis a jogi védelem szintje. Nyilván a teljes harmonizáció önmagában már felerősíti a védelem szintjét. És én tudom, hogy itt sokan már rosszul idézték a beukot, sokszor hivatkoznak a mi véleményünkre, gyakran rosszul hivatkoznak az általunk elmondottakra. A beuk és tagszervezetei azt szeretnék, hogyha a minimális harmonizáció a legjobb szinten történne meg. De el tudjuk fogadni bizonyos körülmények között azt, hogy a teljes harmonizáció egyfajta egyensúlyi helyzetet hozzon létre a fogyasztók jóléte érdekében, akkor, hogyha igazi, valós piaci integrációt ér el a fogyasztók érdekében. De a feltételeink, a teljes harmonizáció elfogadása szempontjából az alábbiak a teljes harmonizációt magas fogyasztóvédelmi szinten kell végrehajtani. Nem azt mondom, hogy a legmagasabb szinten, mert az eleve egy szubjektív dolog. És én biztos vagyok benne, hogy Franciaország, Nagy-Britannia és Németország elvitatkozhatnának arról, hogy az ő fogyasztóvédelmi szabályaik jobbak-e, vagy a másik országoké, a többi országé. Tehát én csak azt mondom, hogy nagyon magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség. Ez azt jelenti, hogy itt felhívom a figyelmet, felhívhatom a figyelmet egy ambíció hiányra. Nézzük meg azokat a projekteket, amelyek a minimális harmonizáción alapulnak, és nézzük, hogy milyen tényleges lépések történtek a fogyasztók érdekében. Azt a nemzeti szintű kreativitást ragadjuk meg és használjuk fel a saját E, munkánk alapjául, és tegyük alapjává ennek a munkának. Tudom, hogy nyilván az arra harmonizáció önmagában már egy e, javulást e, jelentene a jelenlegi szabályokkal szemben. A teljes harmonizáció egyébként korlátozott kell, hogy legyen, nem lehet teljesen horizontális, ott legyen csak harmonizáció, ahol ténylegesen tranzakciók zajlanak, illetve ahol ezeknek a tranzakcióknak van eh, tényleges eh, költsége. Itt több dologra eh, tudnék utalni, információs követelmények hatája a tranzakcióknak. De azt gondolom, hogy a teljes harmonizáció egy illúzió, mint ahogy a hölgy is mondta és nem teljesen elérhető azokon a területeken, ahol a fogyasztóvédelem a nemzeti jogi hagyományokhoz kötődik, például tisztességtelen szerződési rendelkezések vagy jogi garanciák. Na, ha mindezen, nos, ha mindezen javaslatainkat elfogadják, ami már egy optimista olvasat, akkor sem gondoljuk, hogy minden probléma megoldódott, tehát minden fogyasztó boldog lesz. Mert eh, akkor még ott van az, hogy végre kell hajtani ezeket a rendelkezéseket. Nekünk eh, jogorvosati lehetőségekre is szükségünk van, és eh, itt van az, ahol a zöld könyv majd bejön a képbe a kollektív jogorvoslati lehetőségekről, de ez egy másik téma, tehát itt abba hagyom. Köszönöm, most pedig akkor megadnám a szót a szakértőinkhez irányuló kérdéseknek. Hendrix úr, aki még nem kapott szót a kisvállalkozók részéről, itt is hát válaszolhat, illetve kaphat ő is kérdéseket, de most akkor a kollégáktól kérdezem. Gebhardt asszony, Harbour úr, Schwab úr, Wallace asszony még vár, mások nem, akkor hárman tesznek fel kérdést és eh, tényleg eh, legyenek ezek kérdések, tehát ne hosszú monológokat mondjanak, eh, és akkor talán választ is kapunk a kérdésekre. Gebhardt asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a hozzászólásokat, amelyek különböző minőséget mutattak fel, ezt meg kell mondanom. Első kérdésem Almaras úrrat illeti amikor meghívtuk Önt, arra kértük, hogy arról beszélje milyen gyakorlati problémák érzékelhetők a vállalatok részéről. Erről semmit sem hallottam, hanem ő kommentálta a jogi szöveget. Holott jó lenne, hogyha az általunk feltett kérdésekről is valami válaszokat adna. A második kérdés, amelyet feltennék, Rokman úr asszony, Görönc asszony, a címzettek hatásvizsgálat elvégzése szükséges volna. Tény, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint a fogyasztók védelmének szintje a szerződések alapján a minimális tehát a, a legkisebb harmonizáció, nem a minimál, hanem a legkisebb harmonizáció a jogalap, tehát a tagállamok, azt jelenti, hogy a tagállamok ennél szigorúbb jogszabályokat is bevezethetnek. Én teljes mértékben támogatom, hogyha lehető leginkább közös jogszabályok érvényesülnek, hiszen ez a legátláthatóbb, legelőnyösebb a polgárok szempontjából. Ám látnunk kell azt is, az is fontos, hogy az állampolgárok nem mondják azt, hogy egy sor jogot elvesztünk, ami pedig itt lenne a szabályozásban. Golyánc asszony is azt mondotta az imént, hogy egyetértene azzal, hogyha teljes körű harmonizáció lehető legmagasabb szinten jönne létre. Hát ez rendben is volna, ám mi lenne, mi volna ez a legmagasabb egységes szint? Golyánc asszony, vagy Kokman asszony, ki segítene ebben? Elmagyarázná ezt? Elnök. Konkrét kérdések voltak, konkrét címzetteknek. Ez nagyon jó. Harbor úr. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönöm az előadóknak a prezentációkat. Én is javasolnék további találkozókat. Golyánc asszony is azt javasolta, hogy a vállalatok szervezetei is szervezenek további megbeszéléseket, közös álláspontok kikovácsolása érdekében. Ez is nagyon jó volna. Több kérdésem is volna. Hendrix úrhoz szímzem e- az első néhányat, és a KKV-khoz. Megdöbbentő, hogy a fogyasztóvédelmi központok információit megnézzük, és Gökman asszonyáról konkrétan beszélt is, hogy a KKV-k nem tudják, hogy melyik jogszabály érvényes rájuk. És nem tudják, hogy a fogyasztó védelem szabályai a határon átnyúló vásárlásnál is érvényesek. Golyánz asszony emlékeztetett bennünket arra, hogy ez az európai jogszabály a fogyasztók mindenféle tranzakcióra, határon átnyúlóra és belföldire is érvényes lesz. Jelenleg tudnék a szabályozás jelentős részben a hazai forgalmazás vonatkozik a nem méltányos kereskedem gyakorlatokkal foglalkozó joga, jogszabály vitája során nagyon világosá volt, hogy legtöbb tagállamban nem működik hatékony jogi keret a jelenlegi tranzakciókra vonatkozzon, úgyhogy igazi, szabály, igazi előny volna, hogyha határon átnyúló meg belföldi tranzakcióra is vonatkozna az itt tárgyalt jogszabály. És ez a hazai fogyasztókat is, nak is hasznos volna. A második gondolat azonban az, hogy ha tovább lépünk ezen az úton, ahhoz szükséges, hogy kielégítő legyen a határon átnyúló tranzakciókban megragadható előny, és ez valóban meg is valósuljon. És ez a második kérdésemhez vezet, amely a határa vonatkozik. Mert vannak olyan területek, ahol a határon átnyúló tranzakciók valószínűleg jelentős mértékben növekednek majd. Ezek éppen a szolgáltatások és a digitális termékek, amelyekre nem vonatkozik a e javaslat hatája. Úgyhogy az egész kérdés a hatásvizsgálattal kapcsolatos, és az, azzal, hogy mit akarunk elérni. Ha a célunk még az, hogy felgyorsítsuk a határon átnyúló tranzakciók növekedését, különösen elektronikus vásárlásokat, akkor mindenképpen ezekre a területekre kellene koncentrálnunk, ahol is leginkább érvényesek a határon átnyúló kereskedelem elemei, és ahol a fogyasztók védelme legfontosabb. Ha azonban nem ér... Ugyanakkor, hogyha a hazai fogyasztók igazi előnyét nem látják ennek, akkor lehet, hogy nincs értelme hogy sok időt tölteni ezzel a munkával. Most a bizottságnak van ideje megvizsgálni a e kérdéseket, azonban talán az alapvető stratégiát is felül kéne vizsgálni, és akkor lehetnénk célra vezetőbbek a jogszabályaiban. Schwab úr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Goyans asszony a térnék vissza, és Gortman asszonyra is egy másik rendezvényen már ezt közölte, és ez ennek mondanék ellent részben. Hiszen azt mondta, hogy túlságosan sok nemzeti jogterület van, ahol a fogyasztók már hozzászoktak a fenel hagyományokhoz, és ott nem kellene feltétlenül beavatkozni. Nos, Gortman asszony a határokon területekről beszél, például a személygépkocsik területén, ahol francia fogyasztók Németországba jönnek, és ott szerződést írnak alá, és néhány héttel később nem akarnak semmit tudni ezekről az aláírásokról, mert szerintük e, a szerződés aláírása semmit nem jelent, viszont Németországban jogra kötelező érvény az aláírás. Nos, a kérdés a némileg polemikus, tehát hogyan akarják az európai integráció ezen eredményeit a kijelentéseikkel összhangba hozni, hogy nemzeti hagyományok fennállnak, amelyek sérülhetnének ezáltal. Uh, az én véleményem az, hogy 30-40 éven belül egységes fogyasztóvédelmi jog lesz. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az odavezető lépéseket kialakítani, és itt részben igazat adok önnek, amit mondott ezzel a tervezettel kapcsolatban, hiszen egyetlen részvevőnek sem lehet az a benyomása, hogy itt arról van szó, hogy a vállalatoknak ö, megkönnyítjük a bi, ö, belső piac alkalmazását, hanem a fogyasztóknak kell megnézni, hogy hogyan lehet előnyöket ebből húzni, hogyan lehet ezt ö, kommunikálni, ahogy én azonban még Gorkman és Koyens asszony kijelentéseivel szállnék harcba, és információkat szeretnék kapni azt illetően, hogy ezt hogyan tudjuk jobban kommunikálni. Köszönöm. Okay, I mean, I, I had quite a lot of questions, but I'm not... Nos, nekem is nagyon sok kérdésem lenne, de nem teszem fel az összeset. Egy konkrét kérdés azonban megmaradt, amely elhangzott számos hozzászólásban is, hogyha a harmonizált jogalkotási anyagot lesz, fogadunk el, akkor mégis lesznek optautok, derogációk. Nos, milyen opt-outról beszélünk itt? Azért lesz-e opt-out, mert az adott tagállamnak jobb a polgári jogi eh, hát eh, gyakorlatilag jogorvoslati lehetőségei, tehát eh, jobbak a jogorvoslati lehetőségek a polgári jog rendes szabályai alapján, ezért optautot élvez a közös szabályok alól. Nem tudom, hogy ez hogy fog majd működni, és hogyan lesz akkor harmonizálva az eljárás kivéve, hogyha tényleg nagyon kevés területre szűkítenénk a harmonizált megközelítést, mint a timeshare-nél ezt tettük, a 40 napos elállás vonatkozásában, és tudjuk, hogy egy jog biztosítva van, amely az összes tagállamra igaz, a többi meg úgy van szabályozva, ahogy van. A másik dolog az, ami engem zavar, és ami kapcsolódik ahhoz, amit az Eurocommerce képviselője mondott, és ez elhangzott ugye a European Consumer Center részéről is, hogy a vállalkozások különböző árakkal operálnak a különböző tagállamokban, és ennek lehet, hogy jó oka van, de nem jelenti-e azt, hogy ha legközelebb online vásárolok egy terméket, és azt látom, hogy olcsóbb mondjuk Franciaországban az a termék, akkor önök engedik-e, hogy én a francia cégtől vegyem meg, vagy köteleznek engem, hogy a brit cégtől vegyem meg, egy brit honlapról vegyem meg, mert gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy önök fragmentálják úgy a piacot, hogy különböző árakat szabhassanak meg. Tehát ennek vége lesz -e ennek a gyakorlatnak, lehet, hogy hosszabb távon, mert lehet, hogy én feladok a nagyon jó fogyasztói jogaimból néhányat annak érdekében, hogy olcsóbban kaphassa meg a terméket esetleg egy másik országban. Tehát Golyász asszony kapott kérdést, Hendrix úr, Gurkman úr, Vinn úr, mindenki kapott kérdést, akkor ebbe a sorrendbe haladjunk. Elmerez úr. Nos, elnézést kérek, hogy nem beszéltem túl sokat a problémáról, magáról. Azt hittem, hogy a megoldásokról beszélünk. Nos, azok a területek, amelyeket itt azonosítottak teljes harmonizálásra, ott vannak bizonyos problémák. A minimális harmonizációs megközelítés, amely a jelenlegi fogyasztóvédelmi szabályokban létezik, olyan sokszínű szabályokat eredményezett, amelyekkel nagyon nehéz, amelyeknek nagyon nehéz megfelelni. Nos, a sokszínűség, amely zavarja a cégeket, az a definíciókra vonatkozik, a fogyasztók tájékoztatására. Németországban a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok rendkívül szigorúak, és ha valaki ott akar eladni, akkor ehhez kell igazítania. A, az elállási jog, vagy a felelősségi e, időszak, e, van, ahol e, a termék élettartamára követelnek garanciát, van, ahol csak bizonyos évekre, bizonyos számú évre, E, aztán más az eljárási e, jogá, jogorvoslati eljárás hierarchiája. E, ezt mindezt teszi hát egyrészt költségesebbé, másrészt nehézkesebbé a határon átnyúló kereskedelmet. Tehát nem akartam ennyire a részletekbe bocsátkozni, de tudnék adni egy jegyzéket azokról a nemzeti jogszabályokról, amelyek nagyon eltérnek. Azt gondolom, hogy egy kompendiumot annak idején a bizottság is készített ezekről, tehát ezek hozzáférhetőek. Köszönöm. Goyens. Goyens asszony. First of all, the easy one. Uh, Először a könnyű kérdést venném Schwab úrnak. A francia vásárló, aki Németországban vesz autót, a német jog hatája alá esik. Ő aktív fogyasztó, ő vállalja a kockázatot és tudja is ezt, hogyha ő saját maga szakállára átmegy Németországba. De még a minimális harmonizáció esetében is kiegyensúlyozódnak a, a, a, a szintek, hogy egyre kisebb helye lesz a botrányoknak, úgymond így. Azt, hogy hogyan lehet kommunikálni a fogyasztókkal, hát a legfontosabb elem, hogy megbízható információt adjunk a fogyasztónak, és ne hangsúlyozzuk túl a szabályok hat, hasznát. Tehát nevezessük félre a fogyasztót. És ha tényleg proaktív módon támogatjuk a fogyasztók határon átnyúló tranzakcióit, akkor egy a termelői termékfelelősséget kell meghatároznunk, ami helyi szinten is érvényesíthető. Ez már most nincs benne az irányelvben. Úgyhogy itt lehetne erősíteni a határon átnyúló elemeket. Aztán Harbour úrnak és Géphárt asszonynak válaszolva közös választ adhatok, hogy mi legyen a magas szintű fogyasztóvédelem szintje. És miért van az, hogy egyes országokban jobb a helyzet, mint máshol a fogyasztó szempontjából? Nem könnyű ezt megválaszolni. Persze, a javaslat hoz javításokat majdnem minden tagállamban. A kérdés azonban az, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt. Én, mint brit fogyasztó, mondhatom azt, hogy most egy 40 napos cooling off időszak van, vagy vagy megadhatom, vagy lemondhatok erről. Vagy a holland azt mondja, hogy már nem a teljes élettartamra vonatkozó garanciát kapok. Hát én sem tudom megmondani a receptet, hogy mi a legjobb szintje a fogyasztóvédelemnek. Le kell ehhez ülni, össze kell vetni a jelenlegi szinteket, és a tagalamoknak kell a tanács előtt információt adni. Ők ismerik a hazahelyzet, ők tudják összevetni a, a fogyasztóvédelem szintjeit, és így lehet a legjobb gyakorlatokat megragadni a tanács szintjén. Nem a legmagasabb, hanem a, mert ez nem ideális szempont, most hát a legmagasabb szintet, azt tudnak megcélozni, hanem az elérhető legjobb szintet meghatározni. Köszönöm. As you know, we've asked the Commission uh, to help us with that. Mint ahogy uh, tudják, ilyen összehasonlító táblázatot kértünk a bizottságtól, hogy mi a hatása ennek a jogszabálynak az egyes tagállamokban, és hogy mit hajlandóak, vagy mit kellene feladniuk a nemzeti jogszabályokból egy harmonizáció során az egyes tagállamok fogyasztóinak. Hendrix úr is kapott egy sor kérdést, talán Harbor úrtól kapta az elsőt. Igen, köszönöm elnök asszony, és köszönöm, hogy a KKV-k is legalább a kérdések vonatkozásában megszólalhatnak, tehát amikor kérdéseket kaptunk, azzal kapcsolatban mondhatunk valamit, noha 99%-át mi adjuk a vállalkozásoknak. Harber úr és is Gebhardt asszony is tettek fel kérdéseket, erre válaszolnék, és utána pedig kritizálok és no, mivel tisztelem a bizottság munkáját, ezért hadd mondjam el, hogy mi hívei vagyunk, támogatjuk a teljes harmonizációs megközelítést és a célkitűzéseket. Ugyanakkor mégis itt két különböző dologról van szó. A javaslatban nem foglalkoztak a KKV-kra tett negatív hatással. A hatástanulmány főleg sőt, szinte kizárólag a határon átnyúló tevékenységekre koncentrált. Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy a KKV-k főleg helyi és regionális szinten működnek. És ez az irányelv ezekre is igaz, a tranzakciók, illetve a vállalkozások nagy többségére. Azt is láttuk, hogy amikor készült ez a jogszabálytervezet, akkor nem nagyon vették figyelembe a KKV-k napi valóságát. És akkor most néhány példát mondanék jogorvoslati lehetőség, illetve ahhoz való jog az eredeti javaslatban volt jogorvoslati jog, jogorvoslathoz való jog. Itt a végső eladó, különösen a kiskereskedők vonatkozásában ez kikerült az irányelvből. Noha ez egy rendkívül fontos dolog, a kiskereskedők, illetve a kisvállalkozók szempontjából tehát egy jobb javaslatot szeretnénk ezzel kapcsolatban. Vagy a termelő végső felelősségének felvételét, a, tehát a gyártó végső felelősségének felvételét ebbe a szabályba. Emellett a hatállyal is van egy kis kérdésünk, illetve, problémánk, illetve az irányelv megközelítésével 14 napos elállási határidő. Nos, ez a KKV-k számára eléggé nehezen megvalósítható leltárkezelési problémák, számlázási problémák miatt, és ennek semmi köze nincs a fogyasztók magas szintű védelméhez. Ez ugyanis felelőtlen fogyasztói viselkedést, hozzáállást eredményezne. Nos, az európai eh, az európai fogyasztóvédelmi szabályok mindig abból indulnak ki, hogy a fogyasztó a leggyengébb fél egy jogvitában. Ez nem mindig így van. Eh, mindenhol vannak jó fiúk, minden csoportban vannak jó fiúk és rossz fiúk is. Tehát egy kiegyensúlyozottabb megoldásra van szükség európai szinten. Tehát eh, említettem itt akkor az elállási jog eh, időtartamát, illetve a nem üzlethelyiségben történő szerződéskötés körét. Ott a régi verzióban volt a kért és kéretlen látogatás között különbség, házaló vagy akármilyen e, e, ügynöki látogatás között különbség. A KKV-k gyakran használják a nem e, kért ügynöki látogatás intézményét, tehát ez különösen őket érinti. Gurkman asszony. Engedjék meg, hogy egészen rövid legyek. Hozzáfűzik valamit ahhoz, amit Goyens asszony mondott. A legmagasabb fogyasztóvédelmi szintről valójában nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan lehet megállapítani a legmagasabb fogyasztóvédelmi szintet, hiszen ehhez a teljes fogyasztóvédelmi rendszert kell figyelembe vennünk hiszen itt nem csak a harmonizált területek vannak fogyasztóvédelem területén, hanem arról is szó van, hogy a kötelmi jogban a védő előírásokat érvényesíteni kell, a fogyasztóvédelem területén ez is szerepet játszik. Perenkívül eljárások esetén is, például a visszatartási jog egyes országokban nagyon ö, kifejlett, vagy pedig a perrendezés eljárás ö, nál is, vagy a bíróságon kívüli eljárásoknál is. És még egy rövid megjegyzés. Schwab úr, elnézést kérek. Valószínűleg rosszul fejeztem ki magam. Franciaországban is vannak eljárások és szerződések, amelyek jogilag érvényesek, de meg kell néznünk, hogy mi a jogi valóság, és mi az elmélet Franciaországban nagyon sok esetben megtörténik, hogy a vállalatok csak akkor veszik ezeket komolyba, ha már előleget fizetett az illető, és akkor a vállalat bíróság elé megy, amely azt a benyomást hagyja, hogy az, el, hogy az ha nem jogra kötelező érvényű. Itt a jogi gyakorlat és az elmélet nyilvánvalóan nem fedi egymást, és ugyanaz a helyzet például a bérleti jog esetében, a kaució esetében, ilyenkor is keletkezhet hasonló benyomás. Köszönöm. Well, Madam Renúr, elnök asszony, hát én nem tudok teljes garanciát adni afelől, hogy e irányelv hatájára, hatására mindenki majd határnál átnyúló módon vásárol, és nem a boltban. Tehát ez ugye nem követelménye az irányelvnek, és nincs Többféle oka van persze annak, hogy más, más árszínvonal érvényesül egyes tagállamokban, sokféle adó, szerzői jogvédelem és egyéb a, a, a árat meghatározó tényező különbözik. És ez meghatározó lehet a fogyasztók döntésében, vásárlók döntésében. És azt is láttunk, hogy más és más jogszabályok érvényesülnek az egyes tagállamokban. Ha teljesen harmonizáljuk ezeket a jogszabályokat, akkor kevesebb oka lesz annak, hogy az emberek interneten vásároljanak. Végül azonban a piaszt kell, hogy döntsem, mert a több a verseny és több a határon átnyúló ajánlat, akkor valószínűleg szélesebb választék áll a fogyasztó előtt, és ezt majd a különféle megoldások is követik ezeket a lehetőségeket hogy, és, és a, a, aki elveszi a vásárlóját az internetes vásárlók miatt, az majd maga is megnyitja a maga internetes szájtját. És a teljes harmonizáció még segíti is ezt a folyamatot, egységes fogyasztóvédelmi elemeket biztosítva. De persze jogi garancia arra nincs, hogy ez meg is történik. Köszönöm, az idő szalad. Úgyha nincs további kérdés, akkor a megahatás második részét is kezdjük el. Harborőrnek volt a bizottság, a biztos asszony felé egy kérdése. Kuneva asszony, ha kíván, akkor reflektáljon az önnek címzett kérdésre. So, actually, uh, we had a chance to... Volt alkalmunk Harbor úrral a kérdés feltétele előtt is már egyeztetnünk. A fogyasztóvédelem irányelv minden értékesítésre kiterjed. Az online vásárolt termékekre is, például az Amazon vagy más, vagy eBay ö, szájton vett vásárlásokat. A szolgáltatásokat nem vontuk ki a hatája alól az információs követelmények és szerződéses követelmények alkalmazása kerülnek itt is, ez tehát az ön válaszol, ami pedig a digitális ügyeket illeti, a fogyasztóvédelem ügye, a digitális tartalmakat és szolgáltatásokat illetően a zöld könyvben is felmerült a konzultáció cím alatt, és a személyes véleményem az, hogy szerintem nekem nagyon erős érzelmeim vannak a, a digitális jogokat illetően. Ám nagyon sok érintett, különösen a fogyasztóvédelmi szervezetek ezeket fontos ügynek tartották, ugyanakkor súlyos agályok merültek fel a vállalatok egyes köreiben, mert annyira összetett, bonyolult ez a kérdés, hogy további részletes elemzésre volna szükség. A bizottság éppen ezért egy tanulmányt készít, hogy meghatározza a probléma méreteit, körvonalát, a digitális tartalmakra vonatkozó szabályozás hatályba kerülése vagy nem kerülése ügyében. Az, hogy milyen digitális, bocsánat, fogyasztóvédelmi csúcs vonal összehívható, ahol az összes tagállam képviselője szerepelhetne a digitális kérdések megvitatására. Nos, hát ez volna a fő célja ennek a csúcsnak. Úgyhogy az e-commerce, a földrajzi korlátozások ügye továbbra is napi renden van, de ez a mostani fogyasztóvédelmi irányelv fő célja az, hogy a belső piacot erősítse és a fogyasztók jogait itt. Itt, itt még többre törekedhetünk, és ezt a hatástanulmány alá is támasztja, úgyhogy teljesen nyitva állunk a tovább lépés előtt, és igyekszünk értelmes inputokat adni a végrehajtást illetően is, amely meghatározza majd, hogy ami aztán jogi szempontból meghatározza a teendőket. Uh, Na, akkor kezdjük el a második részét a meghallgatásnak, amely közösen került megszerzése illetve jogi szakbizottság javaslatát követi a megőrösített együttműködés keretei között. És itt az irányelv, különösen a fogyasztóvédelem, a közös referencia keret tekintetében vizsgálja e kérdést. Először Wallis asszonynak adom meg a szót rövid kommentárok erejéig, aztán a meghívott szakértőknek. Köszönöm, elnök asszony. A jogi szakbizottság nevében azt kell mondanom, hogy a mi tevékenységünk néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy, a, a, akkori, a korábbi belső piaci szakbizottság és jogi szakbizottság kezdett tárgyalni ebben a kérdésben, és akkor azt igényeltük, hogy az általános szerződéses jog koherensebb legyen e tekintetben is, és az a vállalatok és fogyasztók szempontjából is stabilabb piac jöjjön létre, és mozdítsuk azokat a hatalmas akadályokat, amelyek a különféle jogrendszerek, a római 1-es és római 2-es rendszerben megragadott jogrendszerek különbségéből adódtak. Ez volt a születés, a genezise ennek a, a munkának, amely egy közös referencia keretet igyekezett létrehozni, amely lefedi az össze, lefed összes szerződéses jogot, és ez a munka tovább folyik. És a mostani gazdasági visszaesés fényében különösen fontosá válik minden olyan lépés, amely stimulálhatja, ösztönözheti a piacok fejlődését, ugyanakkor azt is meg kell vizsgáljuk, hogy milyen részletek részletei vannak a mi munkánknak, és meg kell vizsgáljuk azt is, hogy a szerződéses jogok tekintetében hogyan tudunk tovább lépni, akár tagállami szinten, akár a közös referenciarendszer szintjén. És hogyha a szerződéses jog egészét vizsgáljuk, akkor például a kisvállalatok ügyében, vagy az egyéni vállalkozók ügyében meg kell vizsgáljuk, hogy ezek esetében a fogyasztóvédelem milyen konkrét megközelítést igényel. Vajon továbbra is preferenciális helyzetet adjunk a kisvállalatoknak, meg a magánvállalkozóknak, vagy nem? Mert ők is, ezek az el, e, kisvállalatok és magánkereskedők is alapját képezzék az európai gazdaságnak, és látnunk kell, hogy a, fogyasztók, fogyasztók közötti szerződés is egyre nagyobb teret kap, például az eBay terjedésével. Úgyhogy az általános szerződéses jog tekintetében is tovább kell vizsgálódnunk, hogy a felek közötti jogviszont jobban megrakadjuk, és lehet, hogy a fogyasztóvédelmi jogok ö, meghatározásakor ilyen szélesebb körben kell értelmeznünk. A jogi szakbizottság legalábbis úgy látja, hogy ezeket a jogviszonyokat kellene megvizsgálni, annak érdekében, hogy ezek a szabályozások mindenki érdekében működjenek. Elnök, köszönöm, nagyon hasznos bevezető volt ez, akkor most lépjünk tovább. Első szakértünk, Martin Hesseling az Amsterdami Egyetem részéről, aki a közös keret kihatásait taglalja majd. Um, köszönöm, elnök asszony. Amikor megkaptam ezt a meghívást, hogy beszéljek eh, a CFR és a fogyasztói jogok viszonyáról, akkor az első reakcióm az volt, hogy eh, milyen kapcsolatról beszélünk itt. Van-e egyáltalán kapcsolat? Mert eh, a preambulumok sem és a bizottság magyarázó szövege sem utal a CFR-re. Na most mondhatják azt, hogy ön, mint jogtudós, persze így érdeklődik a CFR iránt, hiszen ilyenekkel foglalkoznak. De mégis emlékeztetnék arra, hogy az egész folyamat elején, amelynek az első gyümölcse ez a az irányelv tervezet, a bizottság azt mondta, hogy szükség lenne a CFR-re, ahhoz, hogy ilyen jogszabálytervezeteket elkészíthessen, mert az lesz úgymond a szerszámos láda, a toolbox, a fogyasztóvédelmi aki koherensébbé tétele céljára. És akkoriban sokan aggódtak amiatt, hogy a CFR gyakorlatilag elmozdít bennünket egy olyan irányba, amelynek a végterméke egy európai polgári jogi kódex lesz. Voltak, akik örültek ennek, mások nem. Na most később majd megmagyarázom, de azt gondolom, hogy, hogy a bizottság most elmozdult az Európai Fogyasztóvédelmi Kódex irányába. Tehát most már nem egy polgárjogi kódexet akarnak csinálni. Ennek az irányelvnek van számos olyan jellemzője, amely miatt ez beilleszkedik egy olyan folyamatba, amelynek a végén megszülethet egy európai fogyasztóvédelmi kódexe. A konkrét cél az a B2C belső piaci tranzakciók szabályozása. Tehát ez konkrétan B2C belső piaci szabályokra szabályokat akarsz létrehozni, gyakorlatilag a kereskedelmet elválasztja B2C és egyéb dolgokra. Emellett nagyon szűk a személyi hatája ennek a jogszabálytervezetnek, a fogyasztók, és még az is szűken van meghatározva. Tehát a vegyes jellegű szerződések nem is tartoznak ide. Ami pedig a tényleges hatáját illeti ennek a jogszabálynak szintén elég szűk. Adásvételekről van szó, ezeket megint csak ugye nagy vonalakban határozták meg, nem itt éppen arról van szó, hogy ez viszont bármilyen jellegű tranzakcióra kitérhet, amit egy fogyasztó megköthet, bármilyen jellegű szerződésre. Ami a dolog lényegi részét illeti, ez egy nagyon széles, horizontális kötelezettségeket ír elő, a többek között az általános információ adási kötelezettséget. És a másik dolog pedig ugye az, hogy teljes harmonizációt akar elérni. Nos, ezek a jellemzők együtt egy első lépését teszik ezt a javaslatot egy olyan folyamatban, amelynek a végén egy fogyasztóvédelmi kódex keletkezik. Ez beleillik a francia jogrendszerbe, a francia tradícióba, ahol a fogyasztóvédelmi jog elkülönül az általános magánjogtól, tehát elkülönül a, a polgári jogtól, mert ott van egy fogyasztóvédelmi törvénykönyv is, vagy fogyasztói kódex. Ugyanakkor kevésbé illeszkedik bele ez a német modellbe, ahol a fogyasztói jogot felvették a polgári jogi kódexbe. Tehát nagyon nehez, nehéz lesz majd ezt bevezetni a német rendszerű jogrendszerekbe, és könnyebb a francia hagyományot követő jogrendszerekbe. Az európai parlamenti jogalkotó számára pedig könnyű lesz újabb és újabb jogokat felvenni erre a listára, tehát könnyű lesz kiterjeszteni a hatáját majd ennek az irányelvnek. Tehát átfogóbbá tenni ezt az irányelvet. Könnyű lesz 10-15 év múlva mondjuk arra a következtetésre jutni, hogy már gyakorlatilag minden fogyasztóvédelmi jogviszonyt lefettünk, akkor miért ne tegyük ezt az egészet általánossá? Nos, egy ilyen fejleménynek számos következménye lenne. Először is ténylegesen, bár jogilag nem, de ténylegesen igen, a, áttelepítené a nemzeti szintről az európai szintre fogyasztóvédelmi jogalkotást. És ez felveti a szuverenitás érzékeny kérdését például, illetve bizonyos demokratikus következményei is vannak. Ugyanilyen fontos, hogy ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy nagyon élesen megkülönböztessék, és Diana Wallis erről már beszélt, a B2C szerződéseket a B2B szerződésektől, tehát a fogyasztó és vállalkozás köztit a vállalkozások közötti szerződésektől. Mert a kötelmi jog, a B2B kötelmi jog, az gyakorlatilag nemzeti szinten maradna, még a B2C az egy európai szinten lenne szabályozva, tehát egy éles distinció lenne a kettő között. Ha drámaian akarok fogalmazni, akkor ezen a ponton véget is érne az általános kötelmi jog jogtörténete. Tehát nekünk, mint jogalkotóknak a legegyszerűbb az lenne, hogyha ezt az egészet telepítenénk a nemzeti fogyasztói nemzeti polgári jogba. A németek nem nagyon örülnének annak, hogyha élesen elkülönítenénk, vagy kényszerítenénk őket, hogy elkülönítsük a fogyasztói jogot a polgári jogtól náluk, és csak úgy, mint a franciáknál itt most nem arról van szó, hogy nekem tetszik-e ez az eljárás, hanem csak annyit akarok mondani, hogy a bizottságnak és a parlamentnek tudatában kell lennie annak, hogy milyen lépést tesznek itt meg. E, akarnak-e végeredményben egy európai, köte, egy európai fogyasztóvédelmi kódexet? Lehet, hogy számos jó érv felsorakoztatható emellett. Csak el kell dönteni. Szerintem ez lesz majd a dolgoknak a menete és akkor milyen szerep jut a CFR-nek mindebben? A cselekvési terv, amely ennek az egésznek megágyazott, akkor a bizottság azt mondta, hogy majd a CFR-t alkalmazza ilyen jellegű jogszabályok tervezetének megírásakor. Ugyanakkor azt is mondták, hogy a tanács és a parlament felhasználhatja majd a CFR-t egyfajta inspirációs forrásként, ha módosítókat akarnak benyújtani. Nos, a tanács tagjai nyilván majd a saját nemzeti jogukkal fogják összevetni ezt a javaslatot. Az európai parlamenti képviselőknek a feladata talán az, hogy összevessék ezt a javaslatot egy olyan szöveggel, amely esetleg nevezhető semleges vagy kiegyensúlyozott európai jogszabály szövegnek. És amikor megvizsgáljuk a különbségeket a javaslat és a CFR között, akkor néhány fontos különbség van. Nem csak arról van szó, hogy a javaslat sehol nem utal a CFR-re, hanem el is tér a két szöveg jelentősen egymástól. Először is a szerkezete, ugyanis a CFR tervezetben a fogyasztói kötelmi jog az gyakorlatilag része az általános polgári jognak, míg itt elkülönül attól. A javaslat továbbra sem e, határoz meg olyan fogalmakat, mint a szerződés vagy a kár. Noha annak idején a bizottság azt mondta, hogy a CFR majd ezekkel fog elsősorban foglalkozni. Tehát e, az irányelv így e, tényleg javítható lesz akkor, hogyha figyelembe veszik a CFR-t. Illetve a másik dolog, amiben eltér, az a fogyasztóvédelem szintje. A javaslatban a fogyasztóvédelem szintje jelentősen alacsonyabb, mint a CFR-ben. Tehát a közös közös referenci, referencia keretben. Adhatnék néhány példát, néhányat már itt említettek, jótállás, illetve két, két év például a mosógépek vonatkozásában is csupán másik példa, hogy a CFR-ben az elállás az teljesen informális, még ebben a javaslatban, az én olvasatomban legalábbis, de majd Kunyava asszony kiavít, hogyha máshogy értelmezi, nem lenne elég egy e-mail tehát egy harddisket kéne elküldeni az elállás jogi szövegével, tehát az elállás az mondjuk egy hard drive-on juttatható el a szerződő félhez illetve az eladó dönt a jogorvoslati lehetőségek között, nem pedig a fogyasztó, a vásárló. Emellett van egy értesítési időszak két hónapon belül, hogyha a termék hibájáról két hónapon belül nem tájékoztatják az eladót, akkor elvesztik a fogyasztók a jogaikat. Nos, én úgy értelmeztem, hogy minden jogukat elvesztik, de Kunyeva asszony azt mondta, hogy valójában csak ezeket a jogokat vesztik el, amelyek ebben az irányelben vannak megszabva, de az általános szerződési jogból fakadó jogaikat továbbra is gyakorolhatják. Tehát talán ezek a legfontosabb példák. Na még egy. A tájékoztatási kötelezettség. Itt azt gondoltuk, hogy lesznek majd jogorvoslati lehetőségek, nem, ezeket ráhagyták a tagállamokra. A CFR-ben viszont vannak ilyen jogorvoslati lehetőségek megfogalmazva. Tehát ezeken a területeken az Európai Parlament a CFR-t felhasználva módosító indítványokat nyújthat be, és ezt az irányelvet egy kicsit úgymond jobban egy win-win irányelv tervezeté alakíthatja át, tehát hogy mindenki nyerjen, minden érdekelt fél. Ha olyan szintre emeljük a fogyasztóvédelem szintjét, ahol a fogyasztók tényleg jól járnak, és a, az eladók pedig a teljes harmonizációból azt a hasznot húzzák, hogy csökkennek a tranzakciós díjak, illetve a különböző költségek, akkor az tényleg egy olyan helyzet, ahol mindenki nyertesnek érezheti magát. És végezetül Röviden összefoglalva mindazt, amit elmondtam eddig, bármit is dönt az Európai Parlament, arról kell dönteniük, hogy szükség van-e Európai Fogyasztóvédelmi Kódexre, és hogy a CFR-nek van-e helye ebben a folyamatban. Köszönöm. Well, thank you very much, and I think... Köszönöm. Azt gondolom, hogy téhány nagyon érdekes felvetést hallottunk, amelyekkel majd még foglalkozunk a jövőben is. Második hozzászólónk, Krisztof Kus, Oznabruki Egyetemről, a CFR-ről fog beszélni. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Madri után azt mondták, hogy nem gondokat kell keressük, hanem megoldásokat. Hát attól tartok rövid hozzászólásomban, azért meg kell említsek egy pár gondot. Igyekszem majd utalni a lehetséges megoldásokra is a végén. ezek során arra az összefüggésre koncentrálnék, amelyet a javasolt irányelv, illetve jelenleg érvényben levő nemzeti szerződéses jogok között fennáll, és hogy a közös referencia keret, amelyet a szakértők vázoltak fel, hogyan alkalmazható én eszközként, amely a két kör a sima, a két kör összeegyeztetését szolgálja a megfelelő működése az irányelvnek attól függ, hogyan tud együttműködni, egybeforogni a nemzeti szerződéses jogokkal. Ez az együttforgás, ennek a mikéntje, az a mérce, amely a harmonizáció hatékonyságát meghatározza. Az Európai Bizottság által választott megközelítés mely a célzott teljes harmonizáció címet viseli, azt a benyomást kelti, miszerint lehetséges csak egyes szigeteket harmonizálni a nemzeti szerződéses jogok körében, és az ezzel összefüggő kollaterális jogokat figyelmen kívül lehet hagyni. John Donne költőt ö, parafrazálni, egyetlen jogszabály sem szigetként áll fenn, hanem mindegyik egy, föl, egy, egy kontinens szerves eleme, nem lehet moccantani a többi változtatása nélkül. Látunk kell az kapcsán is, tehát, hogy szélesebb körben kell megvizsgálnunk, egy, egy nagyobb képet alkotva. Mit is látunk e szélesebb képet vizsgálva? Hát ezt látjuk a hármas dián. Hogyan lépnek interakcióba az egyes szabályok a szomszédos jogokkal? Hát a válasz az, hogy lesznek bizony a mostani javaslat alapján a szomszédos szerződéses jogokkal összefüggések, összefonódások, és fontos, hogy olyan megelőző intézkedések szülessenek, amelyek révén a tagállamok fel tudnak készülni ez az irányelv által érintett szomszédos jogok módosítására. Hadd egyek néhány példával a javaslat. Ötös cikke olyan információs kötelezettségeket tartalmaz listában, mely alkalmazandó minden értékesítési és szolgáltatási szerződés kapcsán. Az egyik ilyen információ a termék fő jellemzői. Hát itt az nem világos, hogy vajon ez kiterjed-e a javasolt felhasználásokkal és az abból adódó kockázatokról való ismertetésre is, mert ha a válasz nem, erre nem terjed ki a kötelezettség, akkor vajon az ötös cikk taxatív listája megakadályozza a tagállamokat, hogy ilyen információs kötelezettséget rójanak ki? És minden akkor, hogyha csalás történik, hogy a francia vagy német jogszabály ilyen kitételei arra is rámutatnak, hogy az egyes tagállamok más és más jogi eszközöket alkalmaznak ezen aszimetriák kiküszöbölésére. Vajon a jogszabály, az új jogszabály megengedi ezen eszközök további alkalmazását? Mert ha az irányelv egy taxatív listát határoz meg kötelező jelleggel az információra vonatkozóan, akkor a válasz, ha igen, és a tagállamokat megakadályozza hogy ezen túllépjenek, akkor a javasolt irányelv igencsak átsorogna az általános szerződéses jogba. Ha azonban a válaszunk nem, a tagállamokat nem akadályozzuk meg ezen általános szerződéses jogszabályok fenntartásában, akkor a tagállam megkerülheti az állítólag teljes harmonizációs követelményeket, azzal, hogy további pótlagos információt a kulpány kontrahandó német példája alapján kiegészítésként követel meg. Aztán egy második példa. A jogorvoslat az értékesítésre vonatkozó törvények alapján. A 22. cikk kimondja, hogyha egy kereskedő nem teljesíti szállítási kötelezettségeit, a fogyasztó 7 napon belül visszakövetelheti a pénzét. Ha ez teljes harmonizációs szabály lesz, az azt jelenti, hogy nem hat nap, nem nyolc nap, hanem hét nap kell legyen mindenhol. Ez világos. Azonban ezt nem mondja ki a jogszabály, hogy ez egyetlen jogorvoslati lehetőség, mi, van a, mi az elállással, mi van a, a késedelemből adódó kár, káraival. Erről semmit sem mond a jogszabály. Mondjuk mutatjuk, hogy a 27-es cikkben mond valamit az irányelv a károkról, ám ez csak a nem, a nem konformitásból, a nem megfelelő termékből adódó károkról szól, és nem a késői szállításból adódókról. Aztán nagyon sok kérdés továbbra is nyitva marad. Például van itt pénzügyi és nem pénzügyi kár, mi van a szigorú láttok a, a csökkentéssel és egy sor egyéb kérdéssel, amelyekről nem mond semmit az irányelv. Tehát vagy az e kérdésekben fennálló jelenlegi különbségek továbbra is fennmaradnak a tagállamok között, amikor is elmondhatjuk, hogy a harmonizáció színvonal alacsony lesz, vagy az Európai Bíróság kell, hogy olyan joggyakorlatot kifejleszen, egy olyan dogmatikus kártérítési jogszabály struktúrát felépítsen, ami hát addig is rendkívüli mértékű jogbizonytalanságot teremt majd, ami nem jó a kereskedelemnek sem, meg a gazdaságnak sem. A végén pedig, ahogy ígértem, megoldásokat is felvázolnék. Ha tehát nem lehetséges ilyen sebészeti beavatkozással kiemelni a, a nemzeti jogszabályokból egyes korlátozott területeket, nem sértve a, a szomszédos jogokat, ha arra nincs mód, akkor érdemes volna az együtt, a koexisztencia, tehát a nemzeti szerződéses jogszabályok és az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok együttélését biztosítani. Ez azt jelenteni, hogy valamiképpen kombináljuk a szelektív teljes harmonizációját bizonyos területeknek, például az elállás jogát, jogának kapcsán lehet egy, egy olyan szigetet megrajzolni, amely harmonizálható. És a többi terület minimális harmonizációja volna megcélozható, plusz opcionális eszközök, amelyeket olyan területekre szabnánk, amelyek különösen fontosak a belső piac működése szempontjából. Az elektronikus kereskedelem volna az egyik ilyen terület, az a CFR tervezet, célfeltervezet, amelyet a bizottság terjeszt majd be, le jó eszköz volna ahhoz, hogy feltérképezze a vonatkozó nemzeti jogszabályokat, egyfajta komparatív ö, ö, ajánlásrendszer kidolgozva a tagállamok szempontjából, tehát egy ilyen térkép lenne, másrészt meghatározná az ajánlott opcionális eszközöket is. És végül egy utolsó gondolat, amelyet már a szakbizottságban arról már szóltak. A, egy kék gomb, ami az internetes boltokban azonnal fel megnyitná azon opcionális eszközök sorát, egy fogyasztó számára, amelyel, ha kedve tartja, élhet. Ez, ahogy a bevezetőben mondották, láthatóvá, megragadhatóvá tenni az európai jogalkodás használt a európai fogyasztó számára. Bármikor rálép egy webshopra, azonnal a kék gomb révén érzékelni az európai hozzáadott értéket. Um, uh, Nos, megint köszönöm a hasznos hozzászólást, és most akkor megadom a szót a képviselőknek. Nincs most lista, de most már kevesen is vagyunk, talán Valisz asszony kezdhet, Harbour úr már jelezte, hogy akar szólni, más nem? Nem. Kivel kezdjünk? Valisz asszony. Köszönöm ezt a két hozzászólást, amelyek tényleg hasznosak voltak, de több problémát vetettek fel, mint amennyit megoldottak. Nos, néha úgy érzem, hogy állandóan körbe-körbe járunk. Ugye a végén szó volt az opcionális eszközökről. Nos, az op opcionális eszközök helyett helyenként központi irányelveket kellene alkalmazni. Ugye itt így indultunk el. Azt gondoltam, hogy ettől akarunk mi gyakorlatilag eltávolodni, és a felek számára, és hangsúlyosan a felek számára, nem csak a fogyasztók számára választási lehetőséget adni. Tehát én még mindig alig látom csak, hogy milyen eh, előrelépést tudunk elérni, és ez nem kérdés volt, inkább csak megjegyzés örülök, hogy ön mondta ezt ki, és nem én, mert bennem felmerült, hogy tényleg csak én látok itt most több problémát, mint megoldási javaslatot, Harbour úr. Nos, nekem is ilyen dolgok jutottak eszembe, amikor a bizottság képviselőivel beszélgettünk, a biztossal a prioritásokról, illetve arról, hogy hogyan lépjünk előre, és én azt gondolt, gondolom, hogyha több idő áll rendelkezésre, akkor tényleg oda kell hatni, hogy hozzáadott értéket hozzunk létre. Azt gondolom, hogy itt potenciálisan hozzáadott értékről van szó e, a munkánkban, de nem biztos, hogy ebben a konkrét munkaanyagban van hozzáadott érték. És tudom, hogy az elkereskedelmi irányelv óta beszélünk olyan opcionális jogi eszközről, amely határon átnyúlóan alkalmazhat, vagy jelenthetne garanciát, illetve jogorvoslati lehetőséget, és ez visszavisz ahhoz az érvhez, amit már itt korábban hallottunk, nevezetesen oda, hogy a fogyasztók maguk is félnek a bizonytalanság miatt attól, hogy határon átnyúló szerződést kössenek, tranzakcióba lépjenek, és hogyha ez így van, akkor a mi feladatunk az, hogy konkrét megoldásokat találjunk, hogyan segíthetjük őket, anélkül, hogy velejáró problémákat okozzunk a nemzeti jogszabályokban. Azt gondolom, hogy Kunyeva asszony hatástanulmányában ez a kitétel nem szerepelt. E, én azt kezdem sejteni, hogy ezekkel a kérdésekkel is kell majd foglalkoznunk, ha eredményt akarunk elérni. A, az online jó, jótállási jegy, vagy garancia jegy, amely e, opcionális eszközként e, létezhet, lehet, hogy ez egy megoldás. Vagy, e, és ennek ráadásul olyan hatása lehetne, hogy ösztönzi azoknak az országoknak a jogalkotóit a nemzeti szabályok e, javítására, ahol ez az opcionális eszköz egyértelműen jobb, mint a létező nemzeti jogszabály. Esetleg felzárkóznának. Köszönöm akkor most adjunk egy kis munkát a szakértőknek kérdések formájában. Busúr, nekem tetszett az, hogy a szelektív szabályharmonizációról is legyen szó, mert nyilvánvalóan ágazati jogalkotási anyagokban ez meg történt már, ugyanakkor ez felveti a kérdést, amit Hessering úr is, Hessling úr is említett, hogy egy olyan helyzet alakulhat ki, ahol van egy olyan terület, ahol én tudom, hogy vannak közös jogok, amikor én vásárolok valamit, egy terméket, ugyanazok a jogaim, mint más tagállamokban lévő fogyasztóknak, ugyanakkor a vásárlásnak az adásvétel más aspektusait viszont a nemzeti jog szabályoz. E, és aztán elkezdek aggódni, mint Gurkman asszony, aki azt mondta, hogy a fogyasztók már a saját nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályokat sem ismerik. Tehát e, Nyilván eh, nekünk itt a Belső Piaci Bizottságban eh, arra van eh, szükségünk, hogy egy praktikusan alkalmazható jogszabályt hozzunk létre, hogy az emberek tudják, hogy egyáltalán milyen jogaik vannak. Nincs értelme olyan dolgot letenni az asztalukra, amelyről nem is fognak tudni, nem fogják tudni alkalmazni, és amelynek oly sok opt-out lehetősége és feltétele van, hogy valójában nagyobb bizonytalanságot teremt, mint bizonyságot. És itt mi most megoldásokat keresnénk, nem pedig további problémákat, tehát olyasmit szeretnénk, ami bizonyos alapvető jogokat biztosít, más ágazati területeken ilyen fogyasztói jogokat már tudtunk biztosítani. Itt is ezt szeretnénk, és tudom, hogy Kunyava asszony is hozzá akarna szólni mindehez, tehát neki is majd megadom a szót, de először Hesseling úrnak és Bush úrnak adnám meg a szót. Nos, amit a, az Európai Fogyasztóvédelmi Kódexről mondtam, lehet, hogy túl kritikusnak hangzott, de valójában én azt akartam mondani, hogy tudatában kell, hogy legyenek annak, hogy milyen irányba indulnak el. Ez egy olyan irányelv javaslat, amely teljesen eltér a korábbiaktól. És ez egy ideális első lépés lenne egy európai fogyasztóvédelmi kódex felé. A kérdés az, hogy önök ezt akarják-e? Természetesen akkor problémák lesznek, felmerülnek majd problémák is, de ugyanakkor világossá válik, hogy mégis hova akarnak eljutni. Vagy mondhatják azt, hogy nem akarunk ebbe az irányba elmenni. Azt szeretnénk, hogyha a fogyasztói szerződések továbbra is az általános kötelmi jog alapján szülessenek, nem akarjuk a B2B és B2C eh, szerződés fajtákat élesen elkülöníteni. Tehát ebben kell választaniuk, eh, ebben a két kérdésben. Akarnak-e megkülönböztetést tenni a B2B és a B2C eh, szerződések között? Például a kisvállalkozók annyira különböznek-e a fogyasztóktól, mondjuk valaki vásárol egy kompjútert, vegyünk egy példát, és ugyan ez az ember eh, mondjuk kisvállalkozóként veszi meg ezt a kompjúter, természetesen ugyanazokkal a kognitív eh, korlátokkal rendelkezik, mint egy személyes vállalkozó, de mégis ezt nem vesszük figyelembe, eh, tehát nem adunk neki plusz védelmet a fogyasztóhoz képest, eh, illetve kevesebbet kap, mint egy egyszerű fogyasztó. Tudni kell azt is, hogy mit akarunk a fogyasztóknak elérni. Sokan nem tudják, hogy amikor nem szakértőként mi a fogyasztóvédelmi jogról beszélünk, ott általában nagyon gyakran egyszerűen csak a polgári jogról, illetve a kötelmi jogról beszélünk. Tehát általában itt az egyszerű kötelmi jogi szabályokról beszélünk. Ez az irányelv pedig ugye abba az irányba indul el, hogy ezeket a kötelékeket elvágjuk. Ennek legyenek tudatában. Tehát ha átveszik a tagállamok ezt az irányelvet, azok a tagállamok, Nos, az egyes tagállamoknak ebből komoly gondjai lehetnek. Akkor, hogyha nem tesszük világossá, hogy a végcél egy fogyasztóvédelmi kódex. Ha nem az a cél, akkor nagyon felesleges dolog mindezt beillesztgetni az általános kötelmi jogba, mert nincs értelme. Tehát tudniuk kell ezeknek a tagállamoknak is, hogy mi a hosszú távú kilátás. És ez lehet pozitív vagy negatív döntés is. Ki lehet mondani, hogy ezt akarjuk, vagy éppen azt, hogy nem ezt akarjuk. Tehát továbbra is lehetővé akarjuk tenni a tagállamoknak, hogy a fogyasztókkal és a fogyasztói szerződésekkel az általános kötelmi jogszabályai alapján járjanak előtt, foglalkozzanak, vagy sem e, átvenni ezt az irányelvet, mint általános kötelmi jogi elemet, hát nem tudom. A, a fogyasztók jogai ugye olyan dolgok kell, hogy legyenek, hogy elismertek legyenek, tehát azonosítható fogyasztói jogként. A Hollandiában nem engedik úgy átvenni a fogyasztói jogokat, hogy azok nem felismerhetően fogyasztói jogok, különösen nem egy határon átnyúló tranzakció esetén. Tehát általános kötelmi jogi szabályként ezt átvenni nagyon nehezen elképzelhető, még akkor is, hogy ahogy Kunyama asszony mondta, a tagállamok tovább léphetnek ennél. Mert ugye kialakul az, hogy a B2B és a B2C szerződések nek, élesen elkülönülnek kétféle szerződés típus lesz. Ezekre a kérdésekre kell válaszolniuk, és akkor jobban látjuk a jövőt. Adlakozzak egy kérdéshez. Igyekszem megérteni ennek kihatásai. De ha a jobb jogalkotás keretében, ami ugye folytonos cél, négy külön irányelv, mint fogyasztónak nekem különféle jogokat és jogorvostot kínál, attól függően, hogyan vásárolom. Ha mondjuk otthon veszem, vagy interneten, vagy telefonon, ettől függően más és más jogszabály érvényesül. Ez szerintem nem túl észszerű megközelítés. Mert függetlenül, hogy hol vásárolok, ugyanazt a védelmet kéne kapjam és a vállalatok számára is egyszerűbb volna értelmezni így egységesen ezeket. Tehát, ahelyett, hogy egy átfogó, egységes jogszabálycsomag foglalkozna e kérdésekkel, jobb benne, ha mindegyik egy irányelvet külön-külön módosítanánk, és itt engedné meg türelmi időt? Nem, nem ezt mondom. Én azt hangsúlyozom, hogy különbség van a bizottság által eredetileg bejelentett választás a horizontális meg a vertikális áttekintés között. Ehelyett a horizontális szabályok hatáját ki lehetne terjeszteni <laughs> a tájékoztatási kötelezettséget illetően, és a struktúráját is az irányelvnek adaptálni valamihez, ami még szélesebb körű, mint azok a témák, amelyeket korábban vertikálisan szabályoztunk. És úgy gondolom, hogyha függően, hogy mennyire akarjuk ezeket a szabályokat vertikálisan megtartani, vagy megmódosítani, módosítani, akkor ez a célzott teljes harmonizáció bizonyal észszerű megoldás lehet. Azonban most látunk, az a irányelv hatájának szélesítése, mert a tájékoztási kötelezettsége, amelyet az irányelv magában foglal, nem csak azon négy területre szorítkozik, amelyet korábban meghatároztunk, hanem minden szerződésre szerintem egyszerűbb van a következő lépésként további széles körű kötelezettségeket meghatározni. Ezeket korábban az általános szerződéses jogok szabályozták a legtöbb tagállamban. Thank you very much. Maybe to, to make Köszönöm. Akkor egy konstruktív eh, meglátásom lenne. Szerintem a következő lépés eh, az az lehet, hogy azonosítjuk azokat a területeket, ahol célzott teljes harmonizáció lehetséges. Ehhez arra van szükség, hogy elemezzük, mint ahogy itt említették, elemezzük azokat a szabályokat, amelyek, amelyeket az irányelv illetve a javaslat érint. Hol vannak interferenciák az irányelv jelenlegi formája és az általános kötelmi jog között, ugye a, a csalással kapcsolatos szabályok, az információadási eh, szabályok, a tévedésre vonatkozó szabályok, tehát eh, mely részei érintettek az általános kötelmi jognak, illetve a kötelmi jog általános részének. Eh, ugye, hogyha olyan részekről van szó, mint az elállás, eh, ahol ez könnyű megcsinálni, az, az rendben van. De más területeken politikai kérdésként merülnek ezek fel, tehát mennyire messzire akar elmenni az európai jogalkotó, mennyire mélyen akar beavatkozni az, a, a, a kötelmi jogba, annak általános szabályaiban. Tehát, hogy egy példát mondjak a kapcsolatra a két dolog között. E, a tisztességtelen eljárásokról szóló irányelv alapján alig van eljárás az Európai Bíróság e, előtt. Az egyik főtanácsnok e, már erről tartott is előadást, beszélt erről, hogy a tisztességtelen eh, kereskedelmi eljárásokról szóló irányelv mennyire köti meg a tagállamok kezét. És én biztos vagyok abban, hogy eh, ehhez az ügyhöz hasonlóan eh, az Európai Bíróság elé kerülnek más esetek is, ha ezt elfogadjuk. Wallis asszony, csak öt percünk van, nem, nem akar hozzászólni. tényleg csak percek állnak rendelkezésre. Um, megpróbálok rövid lenni. Nem arról van szó, hogy úgy akartuk felmutatni ezt a problémát, hogy megoldást nem mutatnánk be rá. Úgy vélem, hogy ez sok felszólalról érvényes, hogyha kijelentem, hogy meg akartuk mutatni, hogy milyen nehézségeket hoz a teljes körű harmonizáció, szóval ez egy teljesen jó, új megközelítés. Ahogy mondtam, teljesen ö, arra van szükség, hogy ö, egyensúlyt találjunk a belső piac jó működése között egyrésztről, másrésztről pedig a fogyasztóvédelem kielégítő szintje között. És azáltal, hogy nagyobb mértékben beavatkozunk a kötelmi jogba, a közösségi jog területén, eljutunk ahhoz a ponthoz, ahol ez a beavatkozás túlságosan nagy mértékű lesz, ahol a közösségi jog kihat a kötelmi jogra, és a nemzeti jogerőírásokkal kerül összeütközésbe. Hogyha tehát a határokon átnyúló kereskedelmet akarjuk előmozdítani és támogatni a KKV-kat, valamint azt akarjuk ösztönözni, hogy a fogyasztók többet vásároljanak, akkor arra van szükség, hogy egységes szabályok legyenek. Egyesek azt gondolják, hogy ez lehet a megoldás. Természetesen erre az útra léphetünk, de ez nem az egyetlen megoldás. Talán elgondolkodhatunk azon, hogy bizonyos szerződések, szerződések esetében lenne szüks lehetne lehetőség teljes körű harmonizációra. Tehát nem csupán a határokon átnyúló ö, szerződéses jogban, hanem a nemzeti szerződéses jog területén is. Ebben az esetben a fogyasztóvédelem magasabb szintű lenne, mint jelenleg. Ha viszont mind a határokon átnyúló ügyleteket, mind pedig a nemzeti piacot harmonizáljuk etetenkételben, akkor a nemzeti jogi előírásokat kerülünk összeütközésbe, amelyek magasabb szintű fogyasztóvédelmet írnak elő, és blokádra kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy több értelme lenne az általános harmonizációnak, mert a probléma éppen abban áll, hogy nem csupán a határokon átnyúló kereskedelmet kell tekintetbe venni. Hogyha a hatályt nagyon szűkre szabjuk, akkor attól félek, hogy ez blokkádhoz vezethet, és ott nem tudunk majd megoldást találni. Ez az, amitől most félek. Azt gondolom, hogy itt akkor abba is hagyhatjuk, mert egyébként is hazamennek a tolmácsok. Mind a két hozzászólást érdekesnek és hasznosnak találtam és Valójában ugye ezeket a problémákat már részben azonosítottuk, eh, de önök eh, egyes elmozdulási irányokat is megneveztek, illetve részletekbe mentek a problémákkal kapcsolatban, tehát úgy gondolom, hogy jó, jó úton vagyunk. Eh, meghallgattuk, hogy mit jelent mindez a nemzeti jogrendszerek szempontjából, és ha engem kérdeznek, hogy mit is tehetünk ebben a bizottságban, nos, akkor ugye azt kell eldönteni, hogy az európai, illetve a nemzeti jogszabályok kollízióját, konfliktusát akarjuk-e elérni. Nem, mi valami eh, ténylegesen alkalmazható dolgot akarunk, ami használ a eh, fogyasztóknak, és ha erre nem vagyunk képesek, akkor nem kell eh, inkább jogalkotói munkát végezni. Tehát ezeket a kérdéseket, problémákat meg kell oldani, és kezelni kell a jogszabálynak a nem szándékolt hatásait is, illetve eldönteni, hogy akarunk-e ebbe az irányba tovább menni. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, köszönöm a biztosasszonynak, hogy, hogy tényleg figyelmesen végighallgatta azt, itt elhangzott. Biztos vagyok benne, hogy mindezt át fogja gondolni, és én azt remélem, hogy olyan javaslat fog majd megszületni, amely megoldja ezeket a problémákat. Köszönöm még egyszer azon kevés nagyszerű képviselőnk számára pedig, akik itt maradtak velünk az ülés végéig, mondom, hogy akkor ezt az ülést lezárjuk ezen a héten, most, és március 9-én Strasbourgban az egészségügyi szolgáltatások irányelvről, Rudavicsről, a peszticidekről lesz vita, illetve Harbor úr ajánlásairól is lesz vita. Köszönöm a kollégáknak, mindenkinek jó